Most, hogy mindenki leült, mindenek előtt hagyjuk jóvá a napi rend tervezetet. Egy pici kis pontosítással is élnék, mint hogy a portugál köztársasági elnök meglátogat minket ma délután. Szereó Santos kollega azt kéri, hogy hozzuk a 11 egyes pontot előre, a nyolcas pont után, tehát a Briano jelentés után, ha nincs ellenvetés, akkor ezt így jóváhagyottak tekinthetjük. Javaslom tehát a jóváhagyását a rend tervezetnek, nincsenek észrevételek, jóváhagyottnak tekinthetjük azt. Mindenek előtt szeretném, hogyha ezt a mai napot egy kivételes mozzanattal kezdenénk. Szeretnék ugyanis emlékeztetni arra, hogy pontosan egy évvel ezelőtt, napra pontosan, igen, ugyan ezen a napon és ugyanebben a felállásban ülésheztünk itt kettő tragikus és rengeteg halált okozó merénylet döbbentette meg Brüsszelt is, Belgiumot is és Európát is. Ugyan itt üléseztünk. A halászati szakbizottságnak a munkáját végeztük, akkor, amikor a Málbeki robbantásról hírt kaptunk a kollégák által, a mobiltelefonok révén. Tehát nagyon kivételes nap ez a mai a negatív értelemben, mégpedig azért, mert hogy az elkövetett merényleteket, amelyeket az iszlám állama, Daesh követett el. Ezekkel kapcsolatosan hajlamosak vagyunk arra, hogy eléggé gyorsan a feledésbe merüljenek. Az első napokon persze nem így van ez, de úgy gondolom, hogy mindenképpen ébereknek kell maradnunk, nem szabad ezekről megfeledkeznünk. Éppen ezért javaslom, hogy egy perc néma csenddel adózzunk az áldozatoknak az emlékére. Je vous remercie, mes chers collègues. Nous allons donc euh, d'abord passer à l'approbation du procès. Mindenek előtt hagyjuk jóvá a február 27 és 28-a jegyzőkönyvet, vannak-e észrevételek, amennyiben nincsenek, akkor az ülésünknek a jegyzőkönyvét jóvá hagytuk a februárit. És azonnal következik a szavazás. Kettő szavazásra kerítünk sort a mai délő során, az egyik hosszabb, a másik rövidebb, ez így természetes. Az első téma Uzike Rodusz kollégáknak a jelentése a külső vizeken halászó flották kezelése a legkülső régiókban. És javaslom, hogy kezdjük egyből a szavazással, amennyiben egyet értenek, és következik a... Először is persze mindenképpen megkérdezem, hogy mindenkinek itt van-e a kártyája, a szavazási kártyája, elektronikus kártyája mindenkinél itt van, ez tökéletes. 14-es illetve helyesbít az elnök 40-es módosító. A 40-es módosítóról megnyitom a szavazást. Megnyitottam. Nyitott a szavazás, elindult az. Lezártam a szavazást. Jóváltuk ezt a módosítót. 41-es módosító. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jóvá hagytuk. 42-es módosító. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jóvá hagytuk. 44-es megnyitottam. Lezártam. Jóvá hagytuk. 46-os megnyitottam. Lezártam. Elvetettük. 47-es. Lehet szavazni. Lezártuk a szavazást. Elvetettük. 49-es. Megnyitottam. Lezártam. Jóvá hagytuk. 50-es. Lezártam a szavazást jóvágytuk. 52-es, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jóvágytuk. 53-as. Egy pillanat türelmet kérnék szépen. Valami gond van a géppel? Ott tartottunk, hogy az 53-as 53-asról most megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jóvá hagytuk. 55-ös lehet szavazni. Lezártuk a szavazást. Elvetettük. Következhet az 56-os 56-os, igen, elnézést, 56-os, kicsit felgyorsítottam, lezártam a szavazást, jóvajtuk 57-es, lehet szavazni, lezártuk a szavazást, jóvajtuk 58-as, lezártuk, jóvajtuk 59-es, eddig, jóvágytuk 61-es, eddig tartott a szavazás, akkor jóvágytuk. Most pedig valami nem stimmel a géppel. A regi véleményére térünk most át. A 22-es, az 5B, megnyitottam a szavazást. Lezártuk a szavazást, jóvá hagytuk. 65-ös lehet szavazni. Elnézést, itt a géppel valami kis gondunk van. ott tartottunk, hogy a regi véleményét kezdtük el megvizsgálni, a technikus most megnézi, hogy mit tehet, úgyhogy egy pici kis szünetet rendelek el. Hogyha nem sikerül megoldani a technikai gondot, akkor pedig kéz felemelése fogunk szavazni. Az ah, le technicien, c'est Anna Paola, je l'ai pas vu. Alors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 Lezártam. Elvetettük. 64-es. Lehet szavazni. Eddig elvetettük. 63-as. Megnyitottam. Lezártam. Jóvágytuk. 67-es Lezártuk. Jóva hagyva. 68-as. Bocsánat, mondja az elnök, a 70-es, megnyitottam a szavazást. Pour l'instant, c'est 60. On y va C'est bon ou pas Donc, on est sur l'amendement. A 70-es módosítónál tartunk. Megnyitottam a szavazást, lezártam. Jó vártuk. 69-es. Lehet szavazni. Ez oka fogyottá válik? Akkor elnök helyesbít. 71-es következik. Gondolják, illetve javasolják, hogy újra szavazzunk, vagy rendben van így? Újra? Újra szavazzunk? Akkor lenullázzuk. Most a 71-es következik tehát. Még egyszer a 71-esről megnyitom a szavazást. Ha minden jól megy, akkor el is indíthatjuk a szavazást a géppel. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 72-es. Lehet szavazni. lezártuk. Nos, jóval hagyva, 74-es indulhat a szavazás. Lezártuk azt. Jóval hagytuk. Egyes kompromisszum jön, lehet szavazni.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 Alors, qu'est-ce qu'on fait Oui, on continue. Donc, 78. on est à l'amendement. A 78-as módosítónál tartom, indulhat a szavazás, és most zárom le a szavazást. Jóvajtuk. 80-as. Indulhat a szavazás elméletileg, és eddig tartott. Jó vagytuk. 81-es. No, hát nem működik a dolog, úgyhogy akkor eh, feltartott kézzel szavazunk. Carlosnak igaza van, ezt javasoltam már. A 81-esnél tartottunk. Ki támogatja a 81-est? Ki tartózkodik? Tartózkodók? illetve ki van ellene, elnézést mondja az elnök, elvetettük. 83-as, ki van mellette? vagytuk, 84-es mellette? jó vagytuk, 86-os mellette? Elvetettük. 87-es. Nem, hát fölösleges kett, ellenszavazatot, ellen próbát csinálni, hogy ketten emelték csak fel a kezüket, hát most ezzel ne töltsük az időt. 87-es, ki van mellette? Ki van ellene? Jóvágytuk. Kettes kompromisszum mellette? Ellene? Jóvágytuk. 93-as mellette? Magasra kérem a kezeket. 93-asról szavazunk. Kérem számolják meg. És tartsák fenn a karukat, míg megszámoljuk önöket. 93-asról szavazunk. A 93-asról. Nonant Troának is mondhatjuk, hogy a 93 valaki nem annyira preferálja. Jóvá hagytuk. Illetve most ki van ellene, tehát ellenpróba. Rendben, jóvá hagytuk. 95-ös mellette. Bocsánat, 96-os, 96-os mellette. Ellene. Jóvá hagytuk. 97-es mellette. Ellene. Jóvágyva.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 Folytatjuk az elektronikus szavazást. A 98-as következik. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Jóvá hagytuk. 99-es. Lehet szavazni. Lezártuk a szavazást. Elvetettük. 101-es Indul a szavazás. Lezártuk. Elvetett. 104-es. Eddig. Jóva hagyva. 102-es. Lehet szavazni. Az Európai Unió rendkívül modern, és hát az új technológiákban az élen jár, de arra viszont képtelen, hogy rendesen működő szavazógépeket üzemeltesen, hát nem vett a kollega, talán ezzel nem is csodálkozhatunk. Alors, 105. 105. 105-ös. Megnyitottam a szavazást. Én On a, on, mes chers collègues, nous avons... Kedves kollégák, a 102 illetve a 104-eset jóvajtuk, és ezek után a következő két módosító okafogyottá válik. Orbet úr, aki a szervezeti kérdéseknek az egyik ugye, kiváló embere, ö, valóban előfordulhat mindenkivel az, hogy tévedünk. Tehát vigyázat, most a 105-ös módosítóról szavazunk, ez egy fontos módosító, és még hárman nem szavaztak a 105-ösről. Tehát vigyázat, a 105-ös egy fontos tényező. Lezártam. Elvetettük. Egy 106-os. eddig. Jóvá hagytuk. 107-es. Megnyitottam a szavazást. Eddig tartott. elvetettük. Oh, c'est chiant, putain. C'est ça, c'est le système qui. On arrête. On arrête avec ça. On va repasser. Javaslom, hogy akkor ismételten a kézfeltáltos, készfeltáltos na, módozatot használjuk, és köszönjük a technikusoknak, hogy felléptek, segítettek. 108-as, ki támogatja az 108-asat? Ki nem? eltetettük. 109-es következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók? Jó vagytuk. 110-es. Elnézést, 113-as mondja az elnök. 113-as. Ki támogatja? 113-asról van szó. Ki veti el, kiveti el, elnézést újra kell számolnom, Corbett úrnak brit humora van, brit humorral rendelkezik, tehát az 103-asról szavazunk újra, ki van mellette. kérem magasan tartani és fenntartani a kezeket a magasban. Sikerült? 11. És ki van mell- ellene? Tehát kiveti el. Magasan a kezeket fenntartva. Csak egy karral szavazzunk. Ki s'abstient? Tartózkodók? Elvetettük. 115-ös mellette. Kérem fenntartani a karokat a magasban. Elnézést. így nem támogatja, kiveti el. Tartózkodók, jóvágyba. 114-es. Nem, elnézést, 118-as. 118-as. Mellette kiveti el, tartózkodók vagytuk. Most kaptam az információt, hogy az elektronikus rendszer ismételten működőképes. Eljutottunk a hármas kompromisszumhoz. Megnyitottam a szavazást a hármas kompromisszumról. Eddig tartott a szavazás, jóvá hagyva. Tehát a 124-es következhet. Állj! Újra kezdődik a gond. Talán az összes technikust össze kellene hívni ide a parlamentből, és akkor sikerrel járnánk. Nem, hát ez elfogadhatatlan így.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 Akkor folytatjuk kézfeltartással, lehet, hogy ez már megváltozik. 124-esről szavazunk mellette. 124-es mellette. Kérem megszámolni. 124-es. Ki támogatja a 124-est? Ellenszavazatok? Rendben, elvetettük. 125-ös mellette. Ellene? Elvetettük. 126-os mellette ellene jó vagytuk. 127-es mellette ellene jó vagytuk. 128-as mellette ellene jóváhagyva. 129-es mellette ellene elvetettük. Hát meg kell számolnunk, úgyhogy újra szavazunk a 129-esről, mellette kérem magasan tartani a karokat, máskülönben nem tudjuk összeszámolni őket. Na, Allô, c'est téléphone, lui. Persze, hát Carlos telefonál. Sikerült megszámolni? Ellenszavazatok? Jó, jó van, jól láttuk, akkor jóvá hagytuk, ahogy sejtettük. Tehát tény és való, jóvágytuk. Ezt mondtam az imént. Hogyha mindenki szépen felemeli a karját világosan, akkor könnyű lesz összeszámolni, és hogyha a számlálás is megfelelő négyes kompromisszumról szavazunk mellette, ellenszavazatok, önök már tették a karjukat, ki nem támogatja. Jóvá hagytuk a négyes kompromisszumot. 137-es mellette ellene tartózkodók jóvajtuk. 138-as módosító mellette ellene tartózkodók jóvajtuk. Illetve elvetettük, elvetettük, mondja az elnök. 139-es. Nem vagyok hozzászokva ehhez. Tehát 139-eset ki támogatja? Megszámoljuk. Ellenszavazatok. Tartózkodók. Elvetettük. 140-es támogatók. Hát úgy tűnik, hogy nem nagyon. Ellenszavazatok, tartózkodók, senki nem tartózkodik, gyönyörű, akkor elvetettük 141-es mellette. Ellene. Rendben, elvetettük. 143-as mellette. ellene, elvetettük. 144-es mellette, ellene, elvetettük. Ötös kompromisszum, kitámogatja, Ki szavaz ellene? Ki tartózkodik? Jóvá hagytuk. 152-es módosító most, mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagytuk, 153-as és 154-es egyben, mint hogy azonos a kettő módosító. Ki támogatja ezt a kettőt együtt? Ellene, elvetettük, 155-ös támogatók, elvetők, elvetettük. 156-os ki támogatja, ki nem, ki tartózkodik, jóvá hagytuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagytuk. Most jönnek a preambulum bekezdések, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagytuk. 10-es módosító mellette, ellenek, elvetettük. 12-es módosító. Ki támogatja? Bocsánat, elvetése került. Illetve mi elnézést kér az elnök, 12-esről szavazunk mellette. Ellenszavazatok, tartózkodók, Jóvajtuk. 13-as mellette, ellene. Tartózkodások, vagytuk. Most a regitől a kettes, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, vagytuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodók vagytuk, Ötös regi indítvány mellette ellene jóhagytuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók jóhagytuk. 19-es következik mellette. Kérem magas alkarokat. ellenszavazatok, jóvá hagytuk. 23-as. Kérem, hogyha valaki tartózkodni szeretett volna, vagy szeretne, az mindig mondja, jó, mert nem mindig teszem fel a tartózkodói kérdést. 23-asról szavazunk. Tehát ki támogatja a 23-as módosítót, kérdezem? Ki kell várnunk, mik a számolás végére jutunk. Ki nem támogatja azt, akkor ez jóváhagyásra került. 24-es ki támogatja, 24-es módosítóról szavazunk, ki támogatja. Ellenszavazatok, Il est rejeté. Elvetettük. 26-os. Ki támogatja 26-ost? Ellenszavazatok. Tartózkodók. Jóváhagyva. 27-es támogatók. Kik vetik el? Tartózkodók. Jóváhagyva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás jóval hagyva, 31-es mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva, 32-es mellette, 32-esről szavazunk, mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 33-as módosító mellette, ellene, elvetettük. 35-ös mellette, ellene, elvetve. 37-es mellette, ellene. Jóvá hagytuk. 38-as mellette ellene tartózkodások elvetettük. Hivatkozások. Az egyessel, egyes módosító ki támogatja, ki van ellene, elvetettük. Kettes módosító, hármas és négyes, ezek azonosak, tehát együtt tudunk szavazni, ki támogatja, ellenszavazatok, jóváhagyva. Na most az egész szövegnek a jóváhagyásához megpróbáljuk a gépet alkalmazni, használni, ezt sugalja a titkáság, ellenőrizzük, hogy működik-e a gép most már. Én meghajtom a fejem a technika előtt. Biztos, hogy működik? monsieur, le système n'est pas... Nem működőképes a rendszer, nem igazán operatív, mondják nekünk, de viszont ugye fel kell jegyeznünk név szerint, hogy ki hogyan szavaz, ki támogatja, tehát ki támogatja a jelentés egészét, és kérem most várjuk meg, míg feljegyezzük pontosan. Tizen. Nyolc. Ki van ellene? Ellenszavazatok? tartózkodók, Adott. 18 mellette, 2, 2 ellen szavazat és 6 tartózkodással került jóváhagyása ez a jelentés. Rendben. A következő az már gyorsabb és egyszerűbb is lesz egyben. Én ilyen körülmények között nem vagyok kész újra neki menni egy szavazásra különben. Egy, egy más alkalommal. Következik az Iturgáiz jelentés. Rodusztasz, hogy még van egy másik jelentésünk, nem lesz hosszú ez a szavazás. Az iturgáit jelentésről van szó. Készen állunk? Mindenki kész, hogy szavazzunk? Hármas módosító ki támogatja? Ellenszavazatok, tartózkodások, jóváhagytuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodások, jóvá hagytuk. Preambulum bekezdések, egyes módosító, támogatók, ellenzők, tartózkodók, jóvá hagytuk. Na most a jelentés tevőnek van egy módosítója, ki támogatja azt, ki nem, tartózkodók, jóváltuk. Kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodások, jóváltuk. Az itudáiz jelentés egészéről ki nyilatkozik támogatólag? Ki ellenzi azt? Ki tartózkodik? A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 Bon, mes chers collègues. Kedves kollégák, kedves kollégák, S'il vous plaît, nous allons poursuivre nos... Kedves kollégák, folytassuk a munkánk. Munkánkat most már elektronikára nincs szükség, úgyhogy a dolgok szépen fognak működni. Beszéljünk akkor most a több éves tervről az északi tenger esetében. A Szocialista és Demokraták frakciója kapta meg ezt a jelentést, emlékeztetnék erre, illetve arra, hogy Ulrike Roduszt az előadónk. A mai napon megvizsgáljuk a jelentés tervezetet, és egyből meg is adom a szót Ulrike kollégáknak. Köszönöm szépen, Alá! Kedves kolléganő kollégák! nézzék el nekem, hogy üdvözlöm a német horgász vendégeket, akik velünk vannak a mai ülésen, és nagyon örülök, hogy egy ilyen nagyszámú csoportot hoztunk ide Németországba. Remélem jól érzik magukat. Most a jelentésemre. Február 28-án nyújtottam be jelentéstervezetemet, március 14-e óta megvannak a fordítások. Az utolsó eszmecsere januárban volt, és négy alaptémáról szóltam akkor. Emlékeztetnék, a nagyobb rugalmasság, a cselekvési utasítások, a legjobb tudományos szakvélemények, és a harmadik országokkal történő együttműködés. Ez a négy alappont a jelentésben, és ezekhez a pontokhoz szólnak a módosítók is. A jelentésemben mindegyiket megtalálják. Saját módosítóim célja elsősorban az, hogy tisztázzuk a témákat. Hogy a, kele, a balti tengeri tervet figyelembe vegyük. Egy rugalmassági mechanizmust kell bevezetnünk hiszen eh, a tudományos ismeretek egyre bővülnek. Jelentésem indokolásában információkat is említek, amelyeket eh, a jelentésem készítésekor gyűjtöttem össze, hogy megválaszoljam a saját magam által feltett kérdéseket. Az indokolásban megpróbáltam reagálni a bizottság javaslatára is, hogy eh, milyen mechanizmussal éljünk a jövőben. A különféle módosítók segítségével megpróbálom a jelentésemet konzisztensebbé tenni. Tehát például a különféle területek szerepéről. Először is az általán vázolt témákra utalnék. Az első a rugalmasság. A vegyes halászat ismeretében már a fogási mennyiségek rugalmasságát is figyelembe vettük. Jelentésemben úgy abból indultam ki, hogy a meglévő számokat átvegyem. Ez potenciálisan azt jelenti, hogy nem használunk ki megfelelő lehetőségeket teljes mértékben. Azonban ugyanakkor utalnék arra is, hogy további rugalmassági mechanizmusok léteznek, amelyek már az alaprendeletben is megtalálhatók. Itt a kvóta cseréről beszélek, harmadik országokkal történő kvóta cseréről, az aktivitás növeléséről, és a fajok tekintetében meglévő rugalmasságról. Ebben a tekintetben számos módosítót kaptam. A mellékletek tartalmazzák az említett értékeket a terv publikálása óta már különféle érték területekre és a határértékekre is történtek javaslattételek. A tudományos adatok felhasználása érdekében megváltoztattam a mellékleteket úgy, hogy eh, inkább eh, az elveket vettem figyelembe, mint a konkrét számokat. Másodszorban a cselekvési utasítások. Tehát a felső határok tekintetében nem javasoltam újdonságokat. És ez az ICEF a ajánlások alapján történik. És egy konkrét mechanizmust is szerettem volna ide bevezetni. Az ICEF ajánlások szükséges feltételt képeznek a felső határok kialakításánál. Éppen ezért explicit meg kell említeni őket harmadsorban. A legjobb tudományos tanulmányok rendelkezésre állása. A múlt tapasztalatai megmutatták, hogy szükséges a tudományos ismereteket felhasználni, hiszen nagyon jó tudományos tanulmányok, szakvélemények állnak rendelkezésünkre. A 21-es módosítom Éppen ezért tartalmazza a definíciót, amely abból indul ki, hogy a legjobb tudományos szakvéleményeket eh, nyilvánossá kell tenni, és eh, szakértői felülvizsgálatra kell bocsátani. Negyedsorban a harmadik országokkal történő interakció. Ahogy az indokolásban is kifejeztem, ez a terv, amennyiben megszavazzuk, megfelelő alapot képez a harmadik országokkal történő gazdálkodás tekintetében. Nagyon fontos itt figyelembe venni a már meglévő északi tengeri tervet, és ez jó alapot, jó tárgyalási alapot ad az Európai Uniónak. Ami a harmadik országokkal való interakciót illeti, az alaprendelet 33-as cikke itt már bizonyos lehetőségeket is felsorol, tehát például a kvóta cserére egy további anyag, amelyről pillanatnyilag tárgyalnak, vagy amelyről tárgyalni kellene, a bizottság javaslata a technikai intézkedések érdekében. Ebben egy melléklet is van, amely a tiltott fajokat tartalmazza. Itt a bizottság bevezeti a hatos csoportot, és a hatos csoport pedig a tiltott fajok listájával foglalkozik, ahogy a tanács ezt rendeletében szabályozta, amikor a fogási lehetőségekről beszélt. Ez a melléklet rugalmas és dinamikus. És itt a nulla fogási kvótával rendelkező fajok képzik a hatos csoport tevékenységi körét. Itt még technikai javaslatokat is találunk, amelyeket átvettünk. Nagyjából azért, mert az északi tengeri fajok részben eltérnek a balti tengeri fajoktól. Azonban nagyon lényeges az, hogy a halászati tevékenységet bizonyos tekintetben be kell szüntetni. A, kelet, a balti tengeri terv 17-es cikke ezt tükrözi vissza. És a 62-es módosítomban ez szerepel is. Ennyit szólnék a jelentésem tartalmáról. Ami a további eljárást illeti, két frakció a módosítók benyújtási határidejét szeretné elhalasztani. A határidő április 5-ről április 12-ére került. Tisztelt elnök úr, itt most hivatalosan is bejelentem ezt, de jó, hogy önnek ezt itt most személyesen is előadhattam. Köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy izgalmas vitának nézünk elébe. Köszönöm szépen, Ulrike. Valóban 12. áprilisban a határ ideje a módosítók beterjesztésének, mégpedig 17 óra azon a napon. Kollégák, Jens, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevő asszonynak és rodust asszonynak is a munkát. Azt gondolom, hogy ez jó alapot teremt ahhoz, hogy a közös munkánkat folytassuk. Pozitívumként emelem ki, hogy néhány módosító kapcsán a balti-tengeri tervhez való adaptációt véle kiolvasni. Például az EMFF általi támogatást is integrálta az elképzelésekbe, és ezt üdvözlendőnek tartjuk. A balti tengeri tervhez való alkalmazkodásnak viszont csak akkor van értelme, hogyha ezek tényleg koherens megközelítésen alapulnak, és teljes értékűek. Viszont ez nincs most még így, és a balti tengerhez képest szigorúbban járunk el, a nyolcas cikre utalnék, a négyes és az ötös cikk a, a balti-tengeri tervből átvételre kerültek, ezért a kisegítő támogatási intézkedéseknek a jogalapját átvettük. A hatos szakaszt nem vették át, nem vette át, és az idevágó egyes-kettes módosított sem. Ezzel viszont a döntéshozóknak nincs a lehetősége arra, hogy a helyzetek megfelelően reagáljanak, és nagyon fontos tényezőket, mint például a gazdasági és szociális kihadásokat is figyelembe vegyék a döntésük során. És pont ez a rugalmasság az, amire szükségünk lenne. A négyes cikkre vonatkozóan mondom, az ötös, hetes balti-tengeri tervből átvett cikkek egy viszonylag közeli kiigazításra adnának lehetőséget, a körülményekhez képest kiigazításra, hogyha például az ötös hetesre utalnék, akkor ha egyet átvesznek, akkor itt lehetünk ko- koherensek, akkor ne hagyjunk ki mást, ezt talán bilaterálisan is megbeszélhetjük. Ahol még módosításra látok igényt, az például a kifogási kvótáknak a módosítása, itt a szoció, társadalmi gazdasági tényezőket is szem előtt kell tartanunk, és azt gondolom, hogy a tudományos kutatások eredményei és ajánlásai is megérdemlik, hogy figyeljünk rájuk. Nagyon sok tudományos adatra van szükség, azonban a döntéseket nem szabad csak az ökológiai fenntarthatóságra alapozni, a szociális-gazdasági kritériumok is ugyanilyen fontosak. Mire van ehhez szükség? Hát nagyobb térre, hogy meghozhassuk a döntéseket. Nekünk is bele kell itt szólni, és be kell vonni a döntésekbe az érintetteket is, politikai mozgástére van tehát szükség. Úgyhogy regionális szinten is be kell vonni a döntés folyamatba az érintetteket, hiszen ezáltal járulhatunk hozzá ahhoz, hogy a gazdasági társadalmi aspektusok is figyelembevételre kerüljenek. Egy utolsó nagyon fontos pont a kontroll intézkedések, 13-16-os fejezet. Nem hinném, hogy itt további feltételekre lenne szükség, ezek nem célra vezetőek, ezért néppártként ellenőrizni kívánjuk, hogy a jelen hatályban lévő kontroll intézkedések nem, elenged, nem elegendőek -e. Ugye sokszor azt mondjuk, hogy a bürokráciát le kell építeni, ez szépen hangzik, de nem elég erről csak papolni, itt most tettek ki, kell átváltoztatni a szavakat, és ez egy jó esély erre, ezt nem szabad hagyni elúszni. Azt is biztosítanunk kell, hogy a január 1 -e után, 2018. január 1 -e után is a visszadobási tervek megszülethessenek. Nyilván ennek a jogi hátterét és feltételrendszerét át kell vizsgálni, hiszen lehet, hogy itt is javításra szorul a dolog. A balti-tengeri terv összességében kiegyensúlyozott a véleményünk szerint a különböző érdekek megfelelően leképzésre kerülnek, de fenn, fenn kell tartani a sok munkahelyet is a halászatban. És ahogyan elmondtam, rugalmas válaszokra van szükség. Az eljárást illetően az, hogy eltoljuk a módosítók beadásának határidejét, ezt támogatjuk, és miután politikai szempontból ugye mm, forró krumpli, hogy mm, a Brexit március 29-én mm, kinyilvánításra kerül, Nyilván az eredménye ezeknek a tárgyalásoknak még nyitott, de támogatom az a jelentéstevő asszony, dolgozzunk, mert 2019-et követően és a Brexit után is lesz az északi tengeren halászat, és erre fel kell készülnünk és ne a pénzügyi piacokhoz kapaszkodjunk és az ottani tárgyalásokra koncentráljunk csak, hanem teljesen támogatva az jelentéstevő asszonyt, azt mondom, hogy erre a területre is koncentrálnunk kell, és várom az együttműködést. Köszönöm. Merci beaucoup, Jens. Nagyon szépen köszönöm, Jens Peter Vanten. Jan voorzitter, hatok dank aan de rapport. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a előadónak, nem csak alaposan, hanem nagyon gyorsan is dolgozott. Csalódott vagyok abban a tekintetben, amit itt a 3-as, 4-es és 5-ös cikkben találok, hiszen itt megváltoztatta a dolgokat, és pont ezek voltak itt a legizgalmasabb témák. Itt ezen a téren éjjeleken át tárgyaltunk a tanácsban. És igazából nem tartom logikusnak, hogy most ismét ezzel foglalkozunk. Tartalmilag nem értek egyet, hiszen igazából az összes fogási kvótákban meg kellene állapodni. A balti tengeri tervet már elfogadta a tanács, és igazából szerintem nincs értelme, hogy itt hozzáfűzünk dolgokat itt tilalmi zónákat jelöl ki az előadó. Minek? Ez a kvóta rendeletben már megvan, és megvannak a megfelelő technikai intézkedések is. Ami rám vonatkozik, én túl, túlzottnak tartom itt a különféle kategóriákat. Mert nem lehetne itt két kategóriára korlátozni az egészet? Az egyikben felsorolnánk a fajokat, a másikban pedig megfelelő tudományos alapot kapnánk. És szerintem így ezt nagyon jól meg lehet oldani. És a többi faj pedig a kettes csoportba tartozhat. Tehát tudjuk, hogy mi a helyzet, és tanulhatunk is, megfigyelhetjük a helyzetet. És csak is így tudunk problémákat megoldani. Itt egy kicsit Kritikus vagyok, azonban sokkal kevésbé bürokratikus a terv, átláthatóbb lenne, hogyha ezeket a dolgokat kihagynánk belőle, és sokkal egyszerűbb lenne, főleg a vegyes halászatnál kezelni. Még két megjegyzésem lenne. A előadó a 63-as módosítóra is utalt. Erről is beszéltünk már a balti tengerrel kapcsolatban. Azonban ez így nem működik. Az ICES ajánlása nem kötelező. De hogyha ezt ismét bevisszük, akkor magyarázza el az előadó, hogy miért. És uh, csatlakozom a kollégáimhoz, a néppártról, tehát 2019 után is jó menedzsment terveink vannak a halászatra, és szerintem itt az összes tagállam halászainak ez jó. Merci, Linnea Engström. Thank you, Chair. I want to... Köszönöm szépen. Mindenek előtt Ruduszt asszonynak szeretném megköszönni a jelentést. Olvastam, de még részleteiben nem ismerem. De annyira nem lepett meg, hogy a zöldeknek van egy alapvető problémája itt az F értékekkel és a határértékekkel. A felső küszöböket úgy tartjuk, hogy az alap rendeletet sértik, és a kettes cikkel nem összeegyeztethetőek. De itt vannak egyéb pozitívumok is, amelyeket bemutatott Ródusz asszony, az ICES ajánlásait egy cikkben foglalta össze, ez nagyon jó. Ezen kívül azt is mondta az előadó, hogy éljünk a legfrissebb tudományos ismeretekkel, amelyeket publikussá kell tenni, ez pedig azt jelenti, hogy nincs többi titkolózás a balti tenger tekintetében. Tehát egészen röviden, a zöldek mindig örülnek, hogyha Ródust asszonynal együttműködhetnek, hogy erősítsük a bizottság javaslatát. Köszönöm. Merci beaucoup. Neil Torvald. szépen köszönöm, Neil Thank you, Chair. This is the third time. Köszönöm szépen. Ez a harmadik alkalom, hogy megváltoztatja az elnök úr a sorrendet. Hát bízom benne, hogy ez nem valami személyes dolog itt közöttünk. Én haragszom önre személyesen is. Azért, hogy elhagyott minket, és csak póttakként van itt. I try to forgive you. Jó, hát igyekszem megbocsátani önnek. Igyekszem. Nos, először is Ulrikének szeretnék köszönetet mondani a kiváló és tényleg motiváló jelentését, és hogyha ezt mondom, ha így fogalmazok, akkor azt is értem ez alatt, hogy nagyon jókor jött ez a jelentés. Talán érthetnénk ezt az egészet úgy is, mint hogyha egy másik dosszéra utalnánk ezzel, a technikai jellegű dosszéra gondolok, amire még mindig várunk, ugye? de hát ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. A balti-tengeri terv nagyon fontos az európai halászok számára is, hát nagyon érdekes problémák elébe nézünk, ezekre majd később visszatérek még. Ugye ennek köze van ahhoz is, hogy a tanács hogyan kezelte a balti tengerre vonatkozó tervet, tehát igazából két fronton is harcban állunk, ha úgy tetszik. Én a jelentéstervezetet vizsgáltam, de ennek ellenére már ehhez is van hozzá fűzni valónk. Örömmel tölt el, hogy Urike megközelítése továbbra is értéktartományokra koncentrál, illetve a vegyes halászatra. Ugyanakkor szeretném kiemelni, hogy ez nem az egyetlen módja annak, hogy a halászati politikát egyedül ezen a szemüvegen keresztül vizsgálhatnánk. Tehát még mielőtt itt másfelé eveznénk, azért erre mindig emlékezzünk. Hogyha visszadobásokra gondolunk, akkor azt hinném, hogy nagyon fontos az FMSI tartományokat is figyelembe venni. A Balti tengeri tervet illetően ezt nem tudjuk támogatni, szerintem ezt az felvetést ezt el kellene engednünk, hiszen a tudományból is tudjuk, hogy az FMSI tartományokon felül nagyon problémás helyzeted hozhat ez az állományok, és a halászok vonatkozásában is, és itt ülnek mások is, akik valószínűleg ugyanígy vélik ezt. Örülök, hogy a legjobb tudományos ajánlásokat, illetően a fogalom meghatározás pontos, és hogy Ulrika egyfajta óvatos megközelítést javasol a definíciókat illetően, mert így nem keveredünk össze, hogy ezek a különböző referencia pontok zavart okozhatnának. Annak is örülök, hogy a a Brexit és a e, norvég eset, illetve egyáltalán Norvégia külön fejezetben szerepel, hiszen az északi tenger tényleg egy olyan terület lesz, ahol a norvég e, rész e, a norvégok jogaival mégis azért hozzánk is tartozik, és nem tudjuk, hogyha a britek elhajóznak tőlünk, akkor valóban mi lesz a helyzet, ha elhajóznak. Végezetül pedig, ezt most mondom, igyekszem majd javulás, javításokkal visszatérni, bár nagyon nehéz lesz ezen a jó jelentésen még tovább javítani, de igyekszünk majd ez, ehhez hozzájárulni, és tényleg remélhetőleg ugyanolyan jó lesz az együttműködés közöttünk is, hát az elnök úrral is természetesen. Köszönöm szépen, kedves Nils, nem is volt kétségem e tekintetben. Kollégán kérem szó. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Róduszt asszonynak, és köszönöm a jelentést. Van néhány eh, javaslatunk a bizottság javaslatához, és eh, bizonyos fajok védelmét is hozzáfűzték a 2-es A mellékletben. Tehát itt tiltott fajokról van szó. Az indokolásban pedig egy megfelelő célt is megfogalmaznak. És pedig, hogy a hal populációhoz alakítsuk a kvótákat. Ez a cél stimmel. Hiszen egy fenntartható hal populációra van szükség, a kérdés az, hogy hogyan érjük el. Tehát szerintem ezzel a tervel nem. Róduszt mondja, én még mindig nem értem, hogy itt az FMS értékeket alkalmazza, és ezzel aláássa a halászati politikát, azt, amit eddig elértünk. Tehát, hogyha egy felső küszöböt használ, akkor a hal populáció fenntarthatóságát nem érhetjük el. Tehát, hogyha itt a határértékeket meghaladja, az nem elfogadható. De most szeretném a pozitív szempontokat is kiemelni a 9A cikket. Üdvözlöm, hogy itt bizonyos területeket tiltozónának neveznek ki, hogy a hal populáció itt ismét növekedjen. Ezen kívül itt a kis halak fogási tilalmát is üdvözlöm. Azonban felteszem a kérdést magamnak, hogy mikor érjük el a nagy koncentrációt. Erről is szól. Itt további információra van szükségem, tehát hogy a halak itt hogyan tudnak szaporodni. Annie Schreiber-Pierik. Annie Schreiber-Pierik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Ródusz asszonynak is. Az északi tenger tekintetében Hollandiában nagyon vegyesek a reakciók. Mm, a flexibilitást, a rugalmasságot mindenképpen üdvözlöm, a diversifikációt is, hiszen itt a halászok jobban beleszólhatnak a dolgokba, azonban elég sok kérdés nyitott marad. Tehát a halak jól vannak. A hal populáció is megfelelő, tehát hogyha itt megnézzük az értékeket, akkor nem tudom, hogy a technikai intézkedések hogyan hatnak majd ki. Például a Brexitre. A Brexit tekintetében nagyon fontos, hogy hogyan alakul a halászati politika is. És nem tudjuk még, hogy a Brexitnek milyen következményei lesznek. Éppen ezért nagyon fontos elgondolkozni azon, hogy a vegyes halászat ne szenvedjen csorbát. A tanácsnak és a bizottságnak is üzenem, hogy eh, nagyon fontos az, hogy eh, a tengeri tervezést megfelelő időben végrehajtsák. És eh, nem szabad eltűrnünk, hogy a kvóták itt szenvedjenek. Tehát itt a visszadobásra is gondolok például. Az északi tengeri tervben vannak olyan pontok, amelyek összefüggenek például a tőkehallal, a tőkehal halászatával, a folytos tőkehallal mindenek előtt, és végezetül pedig szeretnék a halakról is szólni valamit. Tehát itt nem csak a halakról van szó, hanem itt a madarak életteréről is, és a madarak életterét is figyelembe kell venni. Tegnap az Envi szakbizottságban részletesen beszéltünk ezekről a dolgokról, az alkalmazkodásról is és most a halászati szektor nevében szeretném megismételni, amit tegnap mondtam, hogy itt szociális-gazdasági meggondolások nem elhanyagolhatók. És a madár élettér irányelvre is utalnék itt. Tehát itt kétféle mércét alkalmaznak. Ami az északi tengerre vonatkozik, tehát akkor a holland halászok kulturális öröksége a halászat. Tehát nem halászhatnak, bizonyos területeken viszont szélerőműveket építhetnek. Tehát szerintem itt kettős mérce van. És a holland halászok ezért Európát meg, meg fogják utálni. Köszönöm. Merci, Annie. Werner Kuhn. Köszönöm szépen, Werner Kuhn. Danke, Vorsitzender, danke auch an die Berichte. Köszönöm szépen mindenkinek. Azt gondolom, hogy jó kompromisszumra fogunk jutni, hiszen annak idején is megállapodtunk abban, hogy a balti tengeri terv egyfajta szünetet adhat a többéves tervekhez, és ami a háromoldalú egyeztetés alapján már megtörtént, mint eredmény, ezt nem lehet lesöpörni az asztalról és mindent előre kezdeni. Ezért a jelentéstevő asszonynak a javaslatait üdvözlöm, hogy a halászaton belüli halálozásnál tényleg egyfajta koncepcióra támaszkodjunk. Nyilván a tudományos adatok már megvannak, Mm, mind a mellett úgy gondolom, hogy itt eléggé tágan értelmezhető javaslatokat is olvashatunk, a, és ezt nem tartom annyira jónak. Főleg ugye a tengerügyi és halászati megfontolásokat illetően. A kutatási ö, hátterű számokra mindenképpen szükség van, ezt a bizottság is kinyilvánította, mint szükségesség és vannak olyan területek, ahol ez például a biomaszánál ugye teljes mértékben le van szabályozva, És természetesen halakra vonatkozóan, hogyha a, az ívási időszakok és, és volumenek nem megfelelően alakulnak, akkor itt is bele kell nyúlni a folyamatba. Úgyhogy pontosan definiálnunk kell az elképzeléseket megfelelő számok alapján. És hát ugye mindig az a vita, hogy az FMSY tartományokon, határértékeken túlmenően nem szabad halászni. Hát itt azért különbséget kell tenni ugye a, a halak között, melyek a támadó jellegűek, melyek a ö, békésebb természetűek, hogy úgy mondjam. Mert lehet, hogy a, a fiatal halakat, a kis halakat elpusztítják, a nagyobbak, és egyfajta ö, egyensúlyra kell törekedni a, a balti tengerben. Úgyhogy ebben a szellemben várom a további együttműködést, és a német kollégáknak is ugyanezt kívánom, hogy egymással is tudjanak jól együtt működni és együtt dolgozni. Vernek, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg, meglepett, megmondom őszintén, hogy Róduszt asszony koncepciókra tesz javaslatot a függelékekben, ahelyett, hogy csak tudományos adatokat közölne ott. Hogyha emlékszik a Baltikumra és az ott elvégzett munkára, ugyanez volt a részemről is az elgondolás, hogy helyes a koncepció lefektetése, de a háznak a szolgálatai és különösen a bizottság jogi szolgálata azt mondta, hogy a koncepciók azok nem jogilag kötelező érvényűek, és az ilyen dokumentumon egyszerűen nem vezetnek célra. Éppen ezért ezeket a koncepciókat nem lehet a függelékben jól hasznosítani mert a tudományos alapon nyugvó adatok kötelező érvények kell, hogy legyenek. Tehát biztosítanunk kell, hogy a halászoknak is pontos jogalkotással szolgálhassunk. A koncepciók tehát önmagában szerintem nem fognak működni, főleg ebben a dokumentum, hogy ezeket nem is tudom támogatni. Tudjuk, hogy a jogi szolgálat is valószínűleg ezt fogja mondani, tehát nagyon pontos, tudományosan igazolt számokra, adatokra van szükség, mert a koncepciók, még egyszer mondom, jogilag nem kötelező érvényűek. Merci beaucoup, uh, Jaroszláv. Köszönöm szépen, Jaroszláv. Most akkor Maja Kirchnernek adom a szót, aki a bizottság részéről szeretne hozzászólni, és én is szeretném elmondani, hogy én is osztom Urike filozófiáját, hogy kompromisszumot kell találni a balti tenger számára, hasonló, mint az északi tenger számára is találtunk, és ahogy Werner mondta, nagyon nehéz vita volt, és Jaroszláv is emlékeztetett erre, ezen kívül lényeges, hogy már van egy kompromisszumunk, van egy észszerű kompromisszumunk, tehát most ezt a vitát szerintem nem kell még egyszer lefolytatni. Euh, és most már ugye nagyon régóta várunk mindenre, és a célunk az, hogy olyan ö, gazdálkodási célokat tegyünk ö, közé, amelyek lehetővé teszik, hogy 2020-ra biztosíthassuk a fenntartható kifogási mennyiséget. Egy olyan megoldást kell, illetve megoldásokat kell majd találnunk, amelyek gyakorlatilag a a balti tengeri tapasztalatok ugyanakkor korlátozott eredményeket hoztak a gazdálkodás tekintetében. Nehéz eldönteni azt, hogy a tanács által eldöntött takók, azok összhangban vannak a gazdálkodási tervekkel, a nyomonkövetés és az értékelési módszereket ezért meg kell erősíteni. Nem szabad a kvótákat külön eszközként tekinteni, hanem úgy kell rájuk nézni, mint az összegész rendszernek részeit, és gazdálkodási szempontból pedig rendszer szemléletben kell gondolkodnunk összhangban, tehát minden tényező között. A javaslat véleményem szerint egy érdekes javaslat, a legjobb tudományos véleményeket is figyelembe veszi, és nélkülözhetetlen az, hogy a kellő keretet is módszertanilag biztosítsuk a tudományos vélemények figyelembe vételénél. Persze a kontextus nem szabad elfelejteni, nevezetesen a Brexit által teremtett kontextus, de ugyanakkor tovább kell folytatnunk a munkát, és egy nagyon stabil management plant kell, tehát egy gazdálkodási tervet kidolgoznunk, épp pedig úgy, hogy kitekintünk a harmadik országok felé Eh, is. Ezt szerettem volna elmondani képviselőként és nem elnöként. Most pedig tied a szó, te mint a képviselője a az Európai Bizottságnak meghallgatunk téged. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedje meg, hogy az előadó anyanyelvén szóljak az előadóhoz. Örülünk, hogy Róduszt asszony megajándékozott minket ezzel. Eh, maradjon, maradjon ülve. Nos amis, c'est ça, euh, Maya. Üdvözölte már a barátainkat? Euh, Nyugodtan maradj ülve. Euh, parce que je pense que c'est quand même un signal úgy gondolom, hogy ez egy jelzésértékű dolog. Tehát szerintem a megtiszteltetés jele, hogyha állok. Tehát szerintem, ha állva beszélek, az a megtiszteltetés jele. De jó, hát akkor leülök, mert így viszont közelebb vagyok a mikrofonhoz. Igen, jobb, hogyha leülsz, mert hogy akkor a többi kollega lesz zavarban, hogy csak ők ülnek. Szia! Nem akarok itt új normákat bevezetni, akkor ülve magyarok, tehát akkor ülve maradok. Tehát akkor szeretném németül folytatni. Róduszt asszony, köszönöm szépen a jelentését. Nagyon jónak, nagyon érdekesnek tartom, és nagyon sok érdekes elemet tartalmaz. Minnyáján tudjuk, hogy nagyon fontos az északi tengeri terv, hiszen a megreformált halászati politikát szeretnénk tovább folytatni. Roduszt asszony ön is nagymértékben hozzájárult ehhez. Ez különféle célokra is vonatkozik, mint a fenntartható halászat, és a maximálisan fenntartható hozam, és természetesen ez kötelezettségekkel is jár a halászat számára, és itt segítenünk kell a halászati iparnak is. Természetesen nagyon lényeges, hogy az északi tengeren hogyan fogjuk a vegyes halászatot menedzselni. Nagyon sok jó, érdekes ötletet, elképzelést tartalmaz jelentése, és nagyon gyorsan szavaznunk kell a tervről, hiszen ez a terv megengedi, hogy az északi tengeren a halászatot úgy folytassuk, hogy gazdaságilag a lehető legjobbat hozzuk ki a halászok számára, azonban ennek a halászatnak fenntartatónak kell lennie. Nagyon fontos az, hogy a megreformált politikát jól hajtsuk végre. Nagyon jónak tartom Róduszt asszony azt is, hogy a bizottság javaslatát a balti tengerre is alkalmazza, nagyon fontosnak tartjuk ezt. Egyetlen példát szeretnék említeni, abban a tekintetben, hogy mit tett. Tehát például átvett egy határozatot a finanszírozás érdekében, tehát hogy amikor bizonyos területeket kivonnak a halászatból, akkor legyen kárpótlás, ezt nagyon jónak tartom. A politikai helyzet tekintetében nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy meglévő politikai kompromisszumokra építsük a politikánkat személyesen is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiváló munkáért, amelyet végzett. Már most is örülünk, hogy együttműködhetünk a következő hetekben, hónapokban. Köszönöm, elnök úr! Maja, merci beaucoup, Maja. De szépen köszönöm, Maja. Ismételten Udiké a szó, hogyha kíván hozzászólni. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok kedves szót hallottunk, ezeket szeretném is megköszönni. Nem egyedül dolgoztam ki ezt a tervezetet, de mindig nagyon pontosan meghallgattam mindenkit a szakbizottságon belül, amikor elmondta a hozzászólását és ugye más-más helyeken is hallottunk ezekről az elképzelésekről, ezeket integráltam abban a dossziéban. Egy pár reakciót engedjenek meg az egyes kritikai megjegyzésekre. Gizike úr azt mondta, hogy a kontroll intézkedéseknél, az ellenőrzéseknél azért őrizik meg a józanságunkat. Hát ez egy picit azért nehéz, mert a, az ellenőrzésekre illetően ugye még a régi szabályok szerint kell eljárnunk, miközben egy új rendeletre van szükség az ellenőrzéseket illetően. És itt a szakbizottságon belül abban maradtunk, abban egyeztünk meg, hogy ezt akkor tesszük meg, amikor minden más kipipáltunk, mint a technikai intézkedések, és így tovább. Hát most egy kicsit a saját árnyékunkon kell átugranunk, mert az omnibus rendelethez képest ugye implementálnunk kell a kiigazításokat, miközben még nincs meg a végleges kontroll rendelet. Úgyhogy egyfajta jó egyensúlyt kell megtalálnunk, úgyhogy ha önök a módosítóikat benyújtják, amelyeket már várom, bízom abban, hogy akkor ezt az egyensúlyt el tudjuk érni. A Brexitről egy szó, amikor a harmadik országokról beszéltem, igazából már erre is gondoltam, bármennyire fáj is személyesen, én nagyon szeretném, hogyha továbbra is tagország maradna Nagy-Britannia, de hát 29-én mély asszony bejelenti a kilépési szándékot, és éppen ezért már ma nagyon komolyan el kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan is alakul a jövő mert az északi tenger két harmada akár számunkra elveszhet, és akkor csak egy harmadát tekinthetjük EU-s vizeknek. Egy másik probléma nekem a munka során, és ezt szívesen be is vallom, a technikai intézkedéseknek a kérdése, amelyek még nincsenek a tárgyalóasztalon. Maltud úr dolgozza ezeket ki, de ebben a kontextusban szeretném még egyszer kérni, hogy ezen a területen is dolgozzunk tovább, amennyire gyorsan csak lehet, mert az északi tenger menedzsmentjét illetően ezekre a technikai intézkedésekre szükség van. És mivel ezek nincsenek még meg, ahogyan elmondtam, én igyekeztem azért a, a tervbe egyet már, egyiket másikat azért belefoglalni. Ami a megalapozó tudományos adatokat illeti. Hát saját magam is a balti tengerrel kapcsolatosan ugye érintett voltam jelentéstevőként. Az elmúlt hónapokban azt állapítottam meg, hogy a tudományos adatok másfél-két évesek lehetnek. És akkor ezeken alapulva ö, dolgozzák ki a számításokat. Úgyhogy szerintem azon kellene elgondolkodnunk, hogy a jövőben mi legyen a mi megközelítésünk. Persze, legyenek tudományos adatok, de volt olyan nemzetállom, amely frissebb adatokkal tudott szolgáltatni. Úgyhogy szerintem kell, hogy legyen egy eszközünk, amivel ezt lereagáljuk. Igazából tudatosan vettük ki a számokat, és ez annak idején ugye a Bati-tenger kapcsán is felmerült, és csak az elvet, az alapelvet rögzítettük, hiszen ez azt mondja ki, hogy az elvek mentén kell cselekedni. És a halászat számára én úgy vélem, hogy sokkal jobb, hogyha rugalmasabbak vagyunk, különös tekintettel a regionalizációra. Tehát összefoglalva, én köszönöm szépen a sok kedves hozzászólást, ez nekem nagyon fontos volt ma, már csak azért is, mert ugye az előző legben ugye a szavazás eredményét ismerik, úgyhogy nem árt az, hogy egy kicsit az ember lelkét megsimogatják. Bízom abban, hogy hamar megkapom a módosítókat, és azért biztos vagyok benne, hogy a végén egy jó északi tengeri tervet fogunk összekovácsolni. Bízom abban, hogy az időkeretet be tudjuk tartani, mert minden érintett nemzet ettől a tervtől azt várja, hogy végre tényleg megint körülhatárolt, világos mozgásteret kap. Úgyhogy várom az együttműködést, és várom egyébként a, a bizottság támogatását is, amely eddig is mindig erőltett tanúbizonyságot, úgyhogy várom az együttműködést is a bizottsággal a továbbiakban. Köszönöm. Donc, euh, je... Nagyon szépen köszönöm, Ulrike. Április 12 12-e a határidő a módosítók előterjesztésére délután 5 óra, és május 30-án fogunk ezekről vitatkozni, aztán június 21-22-én fogunk szavazni erről a szakbizottságunkban, és szeptemberben fog szavazni majd a plenáris ülés eh, jelentésről. Most pedig jöjjön a 8-as napi rendi pont mégpedig a horgász turizmus szerepe a halászati diversifikálásban. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, az SND frakció kapta meg. Brian Orszony jelentéstevőnek lett kinevezve e témában, és már egy első eszme cserére sort kerítettünk április 18-án, kérem szépen egy kis csendet a teremben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ha csendben maradnak. Kérem szépen. Tehát megadom a szót Briano asszonynak, öni a szó. Eh, grazie, Presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amely kitér azon kérdésekre, amelyekkel foglalkoztunk a kollégákkal is, azaz hogyan lehet a halászat és a turizmus szempontjából is megvizsgálni ezeket a kérdéseket az érintett országokban. Arra törekedtünk az első eszmecsere fényében, amelyeket már tavaly lefolytatunk, tehát arra törekedtünk, hogy megvizsgáljuk, hogy a bizottság hogyan áll hozzá ehhez a kérdés körhöz. Az első eszmecsere során ugyanis azt észletük, hogy a turizmus, a horgász turizmus, a, már ez idáig is kellő módon lefedett volt, legalábbis ezt mondta a bizottság. Márpedig az utóbbi hónapokban újabb információkat gyűjtöttünk be a tagállamoktól, mégpedig a halászati helyzetekről, a turizmus alakulásáról, a kettő kapcsolatáról, és a vizsgálatainknak az eredményeképpen arra jutottunk, hogy egy további lépés, egy tovább lépés hasznos lehet. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy hasznos, hogyha ezt javasoljuk az Európai Bizottság számára. Elemeztük a helyzetet, és többek között a kétműves tevékenységeket is végző halászatuk illetve halászokkal is foglalkoztunk, megnéztük azt, hogy a különböző országban mi történik, és azt észleltük, hogy egyre nagyobb a nyomás, amennek ki vannak téve. Ugye ott van a túlhalászatnak a kérdése, a halálománynak a csökkenése, a demográfiai változások, és a maga a tevékenység, a halászati tevékenység is egyre kevésbé vonzók. Az is igaz, hogy a dolgok eltérően alakulnak egyik országban és a másikban az unión belül, mert hogy vannak olyan helyek, ahol előgegé vonzó ez a tevékenység még mindig, másút viszont egyre kevésbé tudják használni, illetve végrehajtani ezt a tevékenységet, egyre nehezebb körülmények között dolgoznak. És azt észleltük, hogy tulajdonképpen a turizmus e tekintetben a jövedelmeknek a növekedését idézheti elő természetesen, hogy miből állhat ez a plusz tevékenység, ez egy külön kérdés, abban az esetben, ha egy adott halász úgy dönt, hogy kiegészíti a tevékenységét, ezt hozzá köti a turisztikai szolgáltatásokkal. És azt észletük, hogy vannak olyan országok, ahol valóban ilyen módon lépnek fel a halászok, és valóban ezáltal a jövedelmeik növekednek, de ugyanakkor a halászati tevékenységük csökken. Be eljutott hozzánk azon szakbizottságunknak a véleménye is, amely a turizmus kérdésében illetékes, és ennek a fényében, illetve a 2012-es kék stratégia keretében az Európai Unió valóban engedélyezte, sőt, úgy azonosította ezt a tevékenységet, mármint a turizmus és hallászatnak a összekötetőt, amely a fenntartható gazdálkodásnak egy fontos eleme lehet. Aztán az európai turizmus új kereteket is kapott, és ennek a révén az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egy igazi stratégiát dolgoz ki a fenntartható tengerparti turizmus tekintetében és a halászati tevékenységet is ide sorolta. A jelentésünkben ugye nagyon világos kell, hogy legyen, mire is gondolunk mi a szakbizottságban. Ugye háromfajta tevékenység van, amely itt szóba jön a turizmikusnak a fényében. Ugye van a tulajdonképpen a, az úgynevezett horgászati turizmus, ami azt jelenti, hogy jól lehet eltérő terminológiát használnak a különböző országok. Ez azt jelenti, hogy ő, tulajdonképpen a halászok a saját is hajójukban felvesznek ő, turistákat, és megmutatják, hogyan tevékenykednek. Egy másik típusú tevékenység pedig az, amikor ő, tulajdonképpen ő, ugye egy olyan tevékenységet folytatunk, amely ő, azt mutatja be, hogy a halakat végül is hogyan kezelik a halászok, illetve hát ez alatt a kezelés alatt mit értek. A feldolgozás, levezetem például, hogy milyen ételt készítenek belőle, akár magán a hajón, akár pedig a vendéglőkben, a tengerparton, ott, ahol kiszállítása kerül, a, vagy kirakása kerül a halál. Aztán van egy további tevékenység, amelynek a révén azt történik, hogy a halászok saját maguk a turisztikai szolgáltatásoknak a kezdeményezői teljes mértékben az adott tengerparti szakaszon. Emlékeztessünk arra is, hogy ezen tevékenységek rendkívül fontos szerepet töltenek meg a, tulajdonképpen a nevelési szempontból. Tehát tulajdonképpen az érzékenyít tételre utalhatunk ki itt, megismertethetjük a hagyományos tevékenységeket ezen tevékenységek révén, ezen kívül a helyi helyszíneket, kikötőket Európában, és azt is bemutathatjuk ilyen tevékenység révén, hogy a fogyasztás, a feldolgozás, hiszen a fogyasztás is hogyan történik, mit is eredményez. És ugye vannak a hagyományos tevékenységek, és ezeknek a tovább élését is itt, mód, itt ilyen módon lehet biztosítani. És azt is megfigyeltük, hogy azok a turisták, akiknek a véleményét kikérték, még mielőtt megismerték volna ezeket a bemutatókat, úgy fogyasztottak halat, hogy hát heti egyszer mondjuk de csak négy fajta halat fogyasztottak, és nem ö, egyebeket esetleg, mondjuk kettő édesvizit, kettő ö, pedig sós vízű haladt. Most pedig egy ilyen második fázisban, amikor kikértük a véleményüket a turistáknak, miután megfordultak ezen helyszíneket, kiderült, hogy egy, elkezdtek egyéb halakat is fogyasztani és ezáltal tulajdonképpen még a halállománynak a sokszínűségét is tudjuk tehát jobban fenntartani. Olaszország esetében többek között azt észleltük, hogy nagyon gyakran sor kerül a legjobb gyakorlatoknak a tovább vitelére, az elismertetésre, és hát ilyen észlelünk Franciaországban is, Görögországban is, Belgium esetében is, Németországban, Portugáliában, sőt egészen kihatással lehet Finnországig az, amit itten megvizsgáltunk, tehát kihatással lehet egyik országról a másikra az ilyenfajta összekötött tevékenység a turisztika és a horgászat, illetve a halászat között képzés. A képzés területén szintén lehetővé válik, hogy a szakma ismert legyen, fiatalokat is képezenek, olyanokat, akik újabb nyelveket tanulnak, pontosabban nem csak a saját nyelveket ismerik, hanem egy idegen nyelvet is megtanulnak. Tehát mindez, mindez azt eredményezi, hogy a foglalkoztatás is növekedik, többek között a nők is egyre nagyobb számban vannak jelen ezen piacon. Tehát a foglalkoztatási hatás is egyértelmű, többek között a fiatalok és a nők esetében ennek nagyon nagy a jelentősége. És nagyon pozitív vízhangja van az ilyen projekteknek, többek között a Farnet hálózaton keresztül megismerhetővé válik ez a tevékenység, és azt is észleltük, hogy érdemes, érdemes ösztönözni az ilyenfajta tevékenységekre. Nagyon lényeges lehet a hálózatnak a kialakítása, vagy a hálózatoknak a fenn tartása, így, ahogy azt, úgy, ahogy azt ismerjük már a Farnet portálon keresztül. Mit tettünk még mindehhez hozzá? Azt, hogy egy, és ezzel fogom majd zárni a dolgokat, egy, ugye fenntarthatóvá kell tennünk ezt a tevékenységet, és meg kell elősíteni ehhez a jogalkotás eszközeit, illetve mindezt persze úgy, hogy a különböző normákat higiéniai szempontból egészségügyi szempontból fel állítjuk, kialakítjuk. Ezen kívül ugye figyelnünk kell arra is, hogy nem csak az ETH-ra, az Európai Tengerészeti és Halászati Alapra, hanem más forrásokra is szertegyünk Európában. Tehát nem csak az ETHA felhasználását kell itten figyelembe venni, hanem mozgosítani kell valamennyi olyan pénzügyi alapot, amely szóba jöhet például a közlekedés szállítás tekintetében. Ennyit akkor erről, és most pedig várom az észrevételeiket. Carlos Iturgáiz, te szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni szeretnék Renáta Briánónak a kiváló jelentésért, és köszönöm a magyarázatait is, amelyet éppen hallhattunk. Szeretnék hozzászólni a diverzifikációs intézkedésekhez, tehát hogy a halászaton belül is diverzifikációnk legyen. Új bevételi forrásokra van szükségünk a halászaton belül is. És ebben a tekintetben a halászati turizmus nagyon nagy potenciállal rendelkezik. Másrészt már utalt az előadó arra, hogy ezek a tevékenységek, amelyek a halászattal összefüggenek, ahhoz is vezethetnek, hogy a halászatot jobban megismerik és hogy nagyobb értéket tulajdonítanak neki az emberek. Most a spanyol helyzetről szeretnék szólni. Nálunk tényleg az a helyzet, hogy Spanyolország referencia a referencia értéket képvisel a halászat tekintetében. Ez üdvözlendő. A különféle források, az MFF tekintetében támogatják a helyi stratégiákat. Tehát az Európai Tengeri és Halászati Alapból kapott források nagyon hasznosak. És a peszkaturizmussal összefüggő tevékenységeket is megfelelően lehet finanszírozni. Nagyon fontos az, hogy a halászok megfelelő képzést kapjanak, hogy szóhoz jussanak, és más területeket, múzeumokat, turisztikai vállalatokat is lehet támogatni ebben a tekintetben. Nem arról van szó, hogy minden halász foglalkozzon a halászati turizmussal, és hogy ezzel megszűnnek a problémák. természetesen ez nem így van, és az előadó sem ezt gondolja. Tehát ezt szerintem hozzá is lehetne fűzni a jelentéshez. Természetesen a halászok feladata az, hogy táplálják a lakosságot. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Természetesen mindenki szakértő a saját területén. És nem várhatjuk el, hogy minden halász most turisztikai szakember lesz már holnapra. És hogy kiismerje magát a peszka turizmusban. De természetesen rendelkezésre állok, az előadónak is rendelkezésére árra állok, és még egyszer gratulálok Rihan asszonynak. Marco, affronté. Grazie, sì, io anch'io ringrazio la relatrice. E la... Köszönöm szépen. Köszönetet mondanék a jelentéstevőnek. Nagyon részletes volt a jelentése, és valóban minden szempontra kitérő. Mint hogy a kollégánk is mondotta, nem kell attól félni, hogy az összes halász majd átáll erre a tevékenységre, és hát gondolom a jelentéstevők is ugyanígy látja a helyzetet. Viszont az tény, hogy többet tehetünk, mint amennyit teszünk, mert ö, valóban ö, a horgászati turizmust ö, újra látjuk mindenütt, nagyon sok területen, azaz a zöld, a kék növekedésben, és más területeken is, és valóban azt is észleljük, hogy eddig nem igazán nyilvánult kellő erőfeszítés arra, hogy e, tevékenységet felkaroljuk, így az Európai Bizottság sem nyilvánult kellően lelkesen e témához. Minden esetre úgy gondolom, hogy hasznos lehet tehát a turizmusnak a megjelenése, a túlhalászattal szemben, és például nagyon fontos az is, hogy kiemeljük, hogy az élet vitelüket és az élet módját is javítsuk a halászoknak, azaz olyabb jövedelemhez juthattak, amely kiegészíti az eddigi ö, jövedelmeiket. Persze a halásznak a fő tevékenysége nem más, mint a halászat, és nem állhatnak át a halászok egyik napról a másikra, egy más tevékenységre. Nyilvánvalóan ez egy másik szakma, mármint a turizmus és ott, ahol meglét, megvan a szakértelem, ott, ahol a kellő know-how létezik, ott úgy gondoljuk, hogy a halászatnak a tevékenysége azt igényli, hogy hát most nyissanak ők is, mármint a halászok is, míg pedig a képzéseknek a segítségével elmélyült tudáshoz juthassanak azok, akik szándékoznak ilyen útra lépni. megpróbálják, kipróbálják ezt az utat, és hát említsük meg azt, hogy a marketing, az informatika, a népi kultúráknak az ismerete mind-mind további olyan terület, amely nélkülözhetetlen az ilyen tevékenységnek a folytatásához, ugyanis a turisták érdeklődőek, és különböző olyan információkat is kértek, amelyeket nem szoktak amúgy megfogalmazni a halászok. És ott van a nyelvi ismeretnek a kérdésköre is, hogyha ilyen témákba kívánnak előrelépni, akkor azt hiszem, hogy fontos az is, hogy a kitekintés, a hosszú távú kitekintés is jelen legyen. Tehát időbe telik, míg az átállás megtörténik, a finanszírozások felállnak, de aztán fennállhat az a veszély, hogy aztán a lelkesedés alább hagy. És ugye ki vannak téve itt egyesek az improvizációnak, már pedig arra van szükség, hogy a dolog mederbe öntött legyen, és képzésében lehet ezt biztosítani. Hozzáteszem még mindehez a következő dolgokat. Úgy gondolom, ugye három nagy tevékenységi körről esett szó Renáta szájából. Ugye ott van a, a az állat és élő világnak a megfigyelése. Ugye ezek olyan tevékenységek, amelyek a tengeri turizmushoz kötődnek, aztán ott van még ugye a növekedés, az egyre gyorsabb növekedésnek a kérdésköre, illetve az is, hogy hogyan lehet védelmezni a különböző állatfajokat. És talán maguk a halászok is önkéntesen jelentkezhetnek ki ilyen tevékenységre, úgy értem, a természet felfedeztetésére, de persze ahhoz, hogy ezt megtegyék, jól kell ismerniük a különböző állat és növényfajokat is a mediterrán övezetben, vagy az Atlanti óceánnak a körzetében. Azt hiszem, ezek érdekes tevékenységek, és pénzügyi hozamot is hozhatnak. És ott van a kulturális, az interkulturális turizmusnak a kérdése is. Tehát nem csak arról van szó, hogy a hajón fel, fedeztessünk ezt vagy azt gasztronómiai szempontból, hanem meg kell ismertetni a különböző tengeri létesítményeket, például a kikötőket, aztán azt, hogy hogyan élik meg életüket a halászok, és e tekintetben nyilván való, hogy a történelmi ismeretek is hasznosak és fontosak lehetnek, akár ugye közvetítők lehetnek így módon a szereplők a kulturális turizmus és a szakterületek között, mint hogy ugye jól ismerik ezt a témát. Jó jelentéssel van dolgunk, jól részletezi a különböző szempontokat, talán még vannak egy, egy pár olyan területek, amelyeket még tovább kell hangsúlyozni, amelyeket jeleztem. Velem Rodust, s'il vous asszony, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Renátának a kiváló jelentését. Ugye több meghallgatáson részt vettünk ezzel a témával kapcsolatban, nagyon sokat tanultunk ez alatt, és ezeknek a tartalmaknak a nagy része le is csapódik ezekben a, vagy ebben a dokumentumban. A hármas pontra hagy térje ki. A Farnet alkalmazása a halászati turizmusban szerintem nagyon jó ötlet, mert ez tényleg hozzáadott értéket közvetíthet. Ugyanakkor el kell gondolkodnunk azon is, hogy a tagállamok nem tudják ugyanúgy finanszírozni például azokat az akciócsoportokat, amelyek ezzel a területtel foglalkoznak. A flagoknak Németországban az MFF-en belül csökkent, és nemzeti szinten sem egészen világos, hogy az egyes területek közötti csere kapcsolatok fenntartása hogyan folytatható. Aztán az ötös pontra vonatkozóan közös szabályok, ezek nyilván nagyon fontosak. A biztonság és a higiéniai sztenderdeket is kiemelném, mert a kisebb halászati hajókon Németországban elég problémás lenne turisták utaztatása, mert nagyon sokszor jönnek ellenőrök, és azt mondják, hogy higiéniai megfontolásból vagy biztonsági megfontolásokból nem engedélyezett a turisták szállítása. Hetes pont, a tengeri stratégia, mint keretirányelvre való utalás, illetve a víz, vízügyi keretirányelv is nagyon lényeges. Azon túl, hogy általánosságban meg kell szüntetni a vizeknek a szennyezését, a turisztikai potenciált is elnyomhatják a, a, az ilyen szabályok. Még egy pár megjegyzést a végén engedjenek meg, szerintem nagyon érdekes ez a megközelítés, különös tekintettel arra, hogy a halászatra, mint kézműves tevékenységre, ennek az örökségre, ahogyha felhívjuk a figyelmet, ez szerintem kiváló, és egyfajta különálló turisztikai ágazatá is kinőhetné magát ez a terület. Nagyon szívesen támogatom ezt, hogy a végén, akár módosítók réven egy kiváló munkát hozzunk tető alá. Bueno, muchas gracias. Köszönöm szépen. Én is gratulálok Renáta Briano kolléganőmnek a kiváló jelentésért. Nem új téma, de újabb téma, amely az elmúlt években került fel. Tehát természetesen a halászati turizmus nem alternatíva a halászattal szemben, hanem egy olyan tevékenység, amely megengedi, hogy a halászok plusz jövedelemre tegyenek sort. Szert. Tehát nem csak a halászok, hanem mindenki, aki ezen a területen tevékenykedik. Hiszen a halászati területeken csökken a tevékenységek száma, és számos probléma is jelen van. A állományok csökkennek, és ennek következtében csökken a halászati tevékenység. Tehát nagyon fontos, hogy Tudjuk, hogy a halászati területeken szinte minden összefügg a halászattal. És ezeken a területeken például az én tartományomban is ez a helyzet. Már csak kevés hajó van, mondjuk 30 az én vidékemen, de az ott élő embereknek még mindig ugyanaz a hozzáállása. És akik oda mennek turistaként, ők is azt várják el a térségtől, hogy a halászat megmaradjon. Tehát igazából vonzó a turisták számára a halászat. És szerintem ez a jelentés a Tomasit jelentés kiegészítéséként is értelmezhető. Tehát néhány javaslatot nagyon érdekesnek tartok, amit Briánó kolléganő említett. És mindenképpen egy dologra utalnék. Úrike is szólt már erről. Nyilvánvaló, hogy közös európai normánk van, amely az összes tagállamra vonatkozik, és ez például a biztonság. Itt új tevékenységekről, kisebb tevékenységekről beszélünk, amelyeket olyan emberek folytatnak, akik mondjuk szakmailag nem képviseltek azon a területen, és kockázatokkal szembesülnek. Tehát, hogyha valakit mondjuk elvisznek a halászok a hajójukkal, akkor ki kell küszöbölni a veszélyt. Tehát itt biztonsági előírásokra is szükség van. Ezt azért említem, mert vannak ilyen esetek. Tehát itt szerintem hiányzik a törvényi szabályzás. Nagyon jó lenne, hogyha itt... Eh, tehát eh, ez nagyon jó lenne, hogyha közös eh, szabályt találnánk. És szerintem nagyon fontos az, hogy közös európai szabályok legyenek, és ne helyi szabályok. Esetleg még néhány kiegészítés. Szerintem a helyi és regionális szereplők is több szót, több hozzászólási lehetőséget kapnának. Nagyon jó, hogyha ezeket a halászati területeket kiterjesztik más fajokra is, tehát például a garnélákra. Az biztos, hogy ezeknek a fajoknak turisztikai értéke is van. És ez mindenképpen vonzó lehet a látogatók számára. És szerintem jelentős lenne a diversifikálást a halász kikötőkre is alkalmazni. Tehát eh, igazából a halászok és a halász kikötők nem mindig eh, ugyanabban a dobozban vannak, számos országban. Tehát már évek óta dolgozunk azon, hogy új tevékenységek legyenek, és még nincsen szükséges együttműködés a halászati hatóságok és a halászok között. Tehát sokkal erősebb interakcióra van szükségünk. Tehát ennyit szóltam volna hozzá. Tehát mindenképpen erősebben be kell vonni a munkába a helyi halászokat, a helyi halászati szerveket. Köszönöm. Merci, Clara. Ali. Köszönöm szépen, Anit hallgassuk meg. de la... Köszönöm szépen elnök úr. Az utolsó megjegyzésekhez hozzáfűzném a következőt. Tudom támogatni az előttem szóló angol gondolatait, különös tekintettel a biztonsági megfontolásokra. Hiszen olyan emberek is néha halóra szállnak, akik nem is tudnak úszni, úgyhogy képzeljék csak el, hogy mi történhet ilyenkor. Úgyhogy ezek nagyon fontos megjegyzések. A hobbi horgászat, hát ez egy szabadidős tevékenység, de egy másik megjegyzés is engedjenek meg. Néha Európában úgy tűnik, hogy azzal foglalkozunk, hogy a hagyományos ágazatokat, és itt a hagyományos agrárimra gondolok és a halászatra is, egy kicsit a háttérbe szorítjuk, mi pedig azt mondjuk, hogy a melléktevékenységeket próbáljuk erősíteni amelyen akár a fő tevékenységet is helyettesíthetjük. Hát ezzel nem értek egyet. Nézzük meg a halászati ágazatot, és a, az egészségről is szó van, arról is, hogy legyen elegendő halálomány. Hát akkor a hal, ha őszinték vagyunk, akkor azért nagyon sok antibiotikumot használunk, és antibiotikumra rezisztenseké válnak bizonyos állományok. Hát nálunk lehet, hogy egészségesek a halálományok, úgyhogy azért maradjunk józanok, és ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Tehát lehet dolgozni természetesen ebben a témában, de azért a lényegre koncentrálva tegyük ezt. Köszönöm. Euh, euh, Köszönöm szépen, ezeket az észrevételeket, és köszönöm a kollégáknak is az észrevételeket. Én pedig most az árnyékrendéstevők után röviden szeretnék hozzászólni, azért is, illetve mindenkelőtt azért, hogy Renta Vianónak köszönetet mondjak a jelentés tervezetéért. Valóban egy hatalmas tevékenységi körül van szó, és valóban, ahogy a jelentéstevők is, nincs meghatározva pontosan, hogy mit is értünk a turizmussal kapcsolatos halászat alatt. Nagyon sok értelmezés létezik a tagállamok másként, és másként is értelmezik ezt, és ez tulajdonképpen jogi bizonytalanságot is eredményezhet a halászok számára. A magam részéről úgy tekintem, hogy a turizmussal kapcsolatos halászat nem lépett a helyébe halászati tevékenységeknek. Tehát nem arról van szó, hogy átképezzük és átirányítjuk a halászokat a turisztika ágazatában, nem. Ez csak egy kiegészítő tevékenység lehet kiemelném azt is, hogy mennyire fontos a helyi csoportok, akciócsoportoknak a fellépése, csak úgy, mint a Farnet hálózaté. Valóban meg kell találnunk a kellő finanszírozás, mégpedig az Európai Tengeri Ügyi és Halászati Alapból, az ETH-ból. Ezeket az észrevételeket szerettem volna megtenni rendelte felé, és Eliza Rollernek adnám meg a szót egyből, aki az Európai Bizottságot képviseli. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy meghívtak, hogy hozzászóljunk a jelentéshez. Mi is üdvözöljük a jelentést, főleg azért, ahogy az elnök úr is említette, mi is elkezdünk gondolkozni a 2020 utáni időszakról, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen saját kezdeményezésű jelentek vannak az Európai Parlamentben, és nagyon lényeges számunkra, hogy kitekintsünk a jövőbe, hogy hogyan alakítsuk a 2020 utáni időszakot a halászat tekintetében. Néhány területre térnék ki, amelyekkel a jelentés is foglalkozik, és esetleg néhány plusz információval is szolgálni tudok. Főleg, amikor a halászat és a turizmus közötti összefüggésekről van szó. Tehát nagyon aktívak voltunk, európai szinten az Európai Tenger és Halászati Alapban, tehát főleg eh, iránymutatót fogalmaztunk meg, hogy a helyi szinten hogyan lehetne a halászatot erősebben bevonni a turizmusba. És eh, másodszorban pedig eh, nagyon fontos, hogy a kollégánk által végzett munka a turizmussal foglalkozó főigazgatóságon megengedi, lehetővé teszi az üzleti életnek és a politikusoknak is, hogy tanácsokat kapjanak a stratégiájukhoz, hogy hogyan alkalmazzák helyi vagy regionális szinten a stratégiájukat. Tehát vannak a turizmus részéről is olyan kezdeményezések, amelyek középpontjában a KKV-k állnak, amelyek a halászat területén aktívak. A jelentés azt is szorgalmazza, hogy nézzük meg a halászattal összefüggő turizmus szociális és gazdasági szempontjait is. Itt két tanulmányra utalnék, amelyek szerintem az előadónak is érdekes lehet. Tehát kettő éve a négyes tengelyről készült egy kiértékelés, ez pedig azzal foglalkozik, hogy a helyi megközelítés hogyan járulhat hozzá a halászat diverzifikálásához. A másik tanulmány szintén két éve készült, ebben pedig megnéztük, hogy milyen szociális, gazdasági kihatásai vannak azoknak a tevékenységeknek, amelyek összefüggenek a halászakkal. Tehát nem csak a turizmus, hanem tehát például olyanok, mint, mint a, a jégkeverők, és itt természetesen szeretnénk kihangsúlyozni az értékteremtési láncot is. És nagyon fontos az, hogy a helyi közösségekben milyen szerepe van ezeknek a járulékos tevékenységeknek is. Tehát ez egy másik tanulmány, amely érdekes lehet. Most pedig a különféle marketing stratégiákra térnék át, milyen kormányzási lehetőségek vannak, illetve az adatgyűjtési lehetőségek. A jelenlegi európai tenger és halászati alap számos lehetőséget kínál fel hogy előmozdítsuk a turizmust a halászati szektorban. Tehát az Európai Tenger és Halászati Alapban megvannak a források. A halászat és a turizmus közötti összefüggés jobb kiaknázására. Azonban a végrehajtás nagyon lassú. Ez pedig természetesen egy olyan dolog, aminek közvetlen kihatása van számos KKV-ra, amelyek halászattal foglalkoznak, azonban a helyi NGO-kat is megemlíthetném, amelyek eh, új tevékenységeket eh, folytatnak. Tehát az alapok ott vannak, a források ott vannak, az intézkedések alkalmazhatók, a végrehajtás lassú. Tehát a lehetőségek megvannak. Természetesen ez nagyon fontos, hogy 2020 eh, után kézben tartsuk ezeket a dolgokat. Tehát Fontos az, hogy eredménnyel járjunk, és mint említem, a lehetőség megvan. És most ismét szeretnék eh, köszönetet mondani, az előadónak köszönetet mondok a hozzászólásokhoz, és természetesen a bizottság rendelkezésükre áll, bármilyen információra van szükségük. Köszönöm. Merci, Eliza. Uh, Renata. Köszönöm szépen, Eliza. Renata, kívánsz hozzászólni? Csak nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt a bizottságnak és a kollégáknak is. Tulajdonképpen mindenben egyetértünk, ami elhangzott. Nem is azt akartam kifejezésre juttatni, hogy a halászattal kapcsolatos turizmus bármit is pótolhatna. Nem ez volt a célom, nem ez volt a szándékom, remélem, hogy ezt megértették. Nyilván lesznek módosítók, ezekben lecsapodik majd az, amit itt hangoztattak önök a hozzászólásaikban, és az is, amit a bizottság elmondott. Igazából arra kívánom koncentrálni és rámutatni, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek hivatottak a támogatásunkra, megérdemlik azokat, sőt, rászorulnak a támogatásunkra, és minden rendelkezésre álló eszközt nyilván meg is kell ragadnunk. Köszönöm szépen, Renata. A módosítottnak a határideje március 27-e, 17 óra, és aztán áprilisban fogunk a szakbizottságunkban szavazni, és júniusban pedig a van. Most pedig következik a 11-es rendi pont, ö, ö, amely ö, Ricardo Serrao Santosnak ö, a jelentése, ugye az európai űrstratégia a téma. Emlékeztetnék arra, hogy 2016. október 26-án a bizottság egy kommunikációt, közleményt hagyott jobbá, Európai űrstratégia témában, erről az ITRE így kezdeményezett hát jelentés, aztán decemberben úgy döntöttük, hogy mi véleményt fogunk alkotni erről kezdeményezésről, és az SZDN, SZND kapta meg ezt a témát, és Ricardo Serrao Santos kapta meg jelentéstevőként a e témát, most pedig akkor meg fogjuk vizsgálni ezt a témát, és akkor rögzítjük a határidőket. Köszönöm, como sabem, na intervenção anterior sobre a estratégia uh, europeia para o espaço, que foi aqui realizada há cerca de um mês, fiz uma, uma Köszönöm. Tehát az űrstratégia összefoglalása saját szavaimmal. Igazából már minden benne van a dokumentumban, tehát csak néhány rövid kijelentést tennék, mindenki olvashatja a szöveget, és valószínűleg a módosítók még jobban kidomborítják majd az előnyeit. Természetesen az összes elemet nem vehettem be. Tehát nagyon fontos például a nyílt tengeri biztonság kérdése, tehát hogyan lehetne a biztonságot növelni az űrkutatás segítségével. Tehát itt van a Kopernikus, a Galileo műholdak, rendszerek, és itt különféle mentési intézkedésekről, kutatási intézkedésekről van szó. A Galileónak hála nagyon sok adatot kaphatunk majd a nyílt hajózásról. Meg kell kísérelnünk, hogy eh, kiderítsük, hogy igazából kinek akarunk segíteni Másodszorban garantálnunk kell, hogy ez a stratégia jövő, a jövőt szolgálja, tehát vannak már prioritásaink, és nagyon fontos az, hogy esetleg az űrkutatás segítségével hogyan tudjuk a klímaváltozást esetleg jobban kezelni, az ökoszisztémák fejlődését, a tengeri térségek védelmét. Hát a jelenlegi összcsomagnak ez mind része. Ezekről a dolgokról mindenképpen szóltam volna, és a módosítókban valószínűleg még további ötleteket kapunk, még további eszközöket. És nagyon fontos az, hogy a költségeket is csökkentsük. Tehát mindenkinek hozzáférhetővé kell tenni az űrkutatás eredményeit. Néhány területen már gyümölcsöznek az űrkutatás eredményei, és utalnék például a köztes felhasználókra is. Azt is tudom, hogy számos képzési lehetőség van, a képzési lehetőségeket is jobban kihasználnánk. Természetesen egyetértek azzal is, hogy a helyi lakosokat is be kell vonni a munkába, hiszen hozzáadott értéket kell létrehoznunk. És ezt a komponenst még erősebben kellene hangsúlyoznunk. Amennyiben ezt a stratégiát ténylegesen szeretnénk a gyakorlatban is végrehajtani. Tehát az új ismereteket mindenképpen terjeszteni kell, és főleg a legkülső területek esetében döntő tényező. Ez én is egy ilyen területről jövök. Garantálnunk kell, hogy a legkülső térségek ténylegesen részét képezhetik az összeurópai térségnek, és itt az űrkutatásnak, illetve az űrstratégiának nagyon nagy szerepe van. Természetesen ki kell használnunk a lehetőségeket, Például Gujanában már eléggé jelentős szerepet játszik az űrkutatás, és ezt a hozadott értéket még erősebben kell használnunk. Fontos, hogy ezeket a térségeket erősebben bevonjuk az európai vérkeringésbe. A következő napokban még tovább bővítem az ismereteinket. Merci beaucoup. Euh, Nagyon szépen köszönöm, Ricardo. Ha megengedik, akkor én most euh, álnyék jelentés tevőként nyilvánulok meg a néppárt nevében. Köszönetet mondanék mindenek előtt a tervezetetért, A felvetéseinek a döntő többségét osztom magam is. Ugyanakkor lehet, hogy euh, furának tűnik, vagy akár érdekesnek is az, hogy a Hallászati szagbizottság beszél űrstratégiáról. Márpedig a tengerészeti tevékenységben és a tengeri tevékenységben nagyon sok stratégiai hatások észlelhetőek, és ezek nem eléggé ismertek, mind a tengeri övezet, mind pedig az űr, nagyon izgalmas területek és a fejlődést biztosítják, nagyon izgalmas területek ezek, és például a műholdas megfigyeléssel ugye lehet megfigyelni, illetve elemezni a különböző tengermozgásokat, felszíni hullámmozgásokat is így tovább, vagy pedig a meteorológiai előjelzéseket lehet biztosítani, a tenger biztonságát is lehet, mármint a tengeri tevékenységeknek a biztonságát is lehet így módon nyomon követni, és a kockázatokat kezelni. Vagy például gondolhatunk olyan tevékenységekre, mint a különböző algáknak a kialakulása és burjánzása, ezt is nyomon lehet követni az űr tevékenységnek a segítségével. Éppen ezért az úr stratégiai tevékenysége az Európai Uniónak nagyon fontos tevékenységek, és a jövőbeni befektetés és beruházásoknak nagyon fontos területei. Hogyan lehet maximalizálni ezeknek a hatását, ez az igazi kérdés, és még sok minden tenni való van, mind a tengeri tevékenységekben, mind pedig az űr tevékenységben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Unió a szinergia hatásoknak a lehetőségeit teljes mértékben felmérje. Gondolok itt többek között arra is, hogy a COP21-nek a hatását is érvényesíteni kell, ugye az éghajlatváltozásnak a hatása az ökoszisztémákra, az óceánokra, ez rendkívül fontos tevékenység. Aztán ott van a különböző egyéb kihívás is, nevezetesen hogyan lehet fellépni a hulladékok ellen, a különböző műanyag palackoknak az elterjedése, vagy pedig az élelmezési biztonság hála a tengeri erőforrásoknak. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy lefolytatjuk ezt a vitát a szakbizottságunkban, és ez lehetővé teszi azt is, hogy lássuk azt, hogy melyek azok a területek, ahol az tevékenységi kutatóelemek és különböző eszközök kellő hatást fejhetnek ki. A szinergia így módon érvényesíthető. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú az, hogy az a tevékenységünk, amely nagyon nagy mértékben appellál az űrtevékenységére Európai Uniónak ne függjön külső, külső hatásoktól, tehát itt a Galileo-nak az érvényelősülése és annak a megnyilvánulása az amerikai GPS-hez képes biztosíthatja számunkra a függetlenséget. Márkónak adom meg a szót, akinek észrevételei vannak. Vagy nem akarsz szót kérni, nem? Mégse? Et alors, qu'il a demandé Non. Szót kért, vagy nem? Nem. Úgy tűnik, hogy nem. Werner, szót Kívánsz hozzászólni árnyék jelentéstevőként? Nem vagyok árnyék előadó, de én is szerettem volna Ricardo Serran Santosnak megköszönni a munkát. Nagyon jó, hogy jelentés készült a témáról, és amit te mondtál, az is nagyon érdekes volt, mert vannak konkrét példáink, hogy a Galileo rendszer a gyakorlatban hogyan alkalmazható az Európai Unióban. Amikor Vigóban jártunk, az eh, Európai Halászati Ellenőrzési Ügynökségnél, akkor nagyon érdekes volt, milyen man kolléga is ott volt, úgymond az űr stúdióban megmutatták, hogy hogyan látja a Galileo az Európai Unió összes halászhajóját. Tehát onnan lehet ellenőrizni, hogy betartják-e a közös halászati politikát, hogy mikor, milyen területen halásznak, hogy hogyan vetik ki a vontatóhálóikat, mikor nem vetik ki a hálóikat. Nagyon érdekes volt. És az automatikus hajó azonosítási rendszert is megmutatták. Nagyon fontos a legénység biztonsága érdekében is. Hiszen, hogyha tényleg nehéz vizeken járnak, akkor onnan ki kell őket vezényelni, vagy oda kell juttatni a mentőhajókat, és az illegális halászat elleni fellépést már említettük, hogy milyen lényeges a Galileo az illegális halászat észrevételében. És nagyon fontos az, hogy végre megszabaduljunk ez, ettől a tehertől, hogy semmi sem ellenőrzünk, ott vannak a nagy flották, főleg a legkülső térségekben, azt csinálnak, amit akarnak, senki sem figyeli, hogy betartják a kvótákat. Igenis, tudjuk, tudjuk ellenőrizni. Ricardo, pontosan tudjuk, hogy Például a, a tonhal halászatban mennyire fontos az, hogy figyelemmel kísérjük a halászatot, hogy kiszűrjük az illegális halászokat. Nagyon jó rendszer ez. Merci. Köszönöm szépen, más kollega nem két szót, akkor egyből megadom a szót az Európai Bizottságnak. Sepád úr, vagy Lökonyi asszony, ki kíván hozzászólni, röviden kérem szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság köszönetet szeretne mondani a jelentéstevőnek a vélemény tervezetért, és ami az európai űrstratégiát illeti, világos az, hogy az Európai Bizottság elszántan kívánja tovább folytatni az űrprogramokat azért, hogy egyre kiterjedtebb szolgáltatásokat tudjunk biztosítani, és olyan adatokat tudjunk szolgálni, olyan információkkal tudjunk előállni, amelyek valós megoldásokat szolgálhatnak az európai szakpolitikák végrehajtásában. Ez teljes mértékben így áll akkor, amikor a halászat és ezeket tengeri tevékenységekre gondolunk, ezeket is kiszolgálni kívánjuk. A Kopernikus programról is már szó esett, valóban ennek keretében is az Európai Bizottság operatív módon járul hozzá ahhoz, hogy vizsgálni lehessen, nyomon követni és ellenőrizni a tengeri ö, halászati tevékenységet. Többek között itt hadd említsük meg a különböző ügynökségeket, például hogy a halászati témában, illetve a halászati, illetve a tengeri biztonsággal foglalkozó ügynökséget. Na most e tekintetben a Galileo is megerősedik és struktúráltabbá válik, és a halászati tevékenység is sokkal precízebb körülmények között folytatódhat a biztonságról is már szó esett a tenger viszonylatában, és valóban a Galileónak az egyik célja, decemberben fogalmazódott az meg, konkrétabban, hogy biztosítsuk a gyorsabb fellépést a tengeri tevékenységeknél, és 10 perc alatt a mozgósítás megtörténhessen, és ez által legyen lehetőség arra, hogy a feedback, a visszajáró, a visszaszóló, viszont irányba megfogalmazott üzenetek is megtörténhessenek. Tehát, hogyha valaki bajba kerül a tengeren, akkor nagyon gyorsan be tudjunk avatkozni, kommunikációba tudjunk kerülni vele, és ő is tudjon kommunikálni velünk. Ehhez arra van szükség, hogy operatív módon, innovatív módon támogassuk a kutatást, a fejlesztést és az innovációt, az ipari célokat, így módon, ambiciózus módon rögzíti a stratégiát. Az Európai Bizottság ezen kívül egy akciótervet készít elő a stratégia végrehajtására, ennek keretében az érintett feleknek a véleményét is ki fogjuk kérni azért, hogy rögzíthessük a kellő menetrendet is többek között. Éppen ezért nagyon hasznosak lesznek a visszajövő információk mindenkitől, és amennyiben az Önök Szakbizottsága az Európai Bizottságnak ilyen véleményt kíván nyilvánítani, akkor szívesen bevők vagyunk rá. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Lokroni asszony, csak nagyon röviden. Köszönöm a bizottságnak ezt a hozzászólást, és a többiek részéről is közöm a sok értékes gondolatot. A föld felületének 70%-át óceánok fedik, és ezeken a távoli területeken is mindenféle tevékenység zajlik, nem csak a tengeri ágazatot fontos felügyelet alatt tartani, hogy az illegális halászok kiszoruljanak innen, hanem másról is szó van, a tengerek és óceánok egészségét is felügyelnünk kell. Az európai keretben kívánunk mozogni, és nem akarunk függeni a GPS rendszertől. Ezért dolgoztuk ki ezt az állásfoglalást. Köszönöm. Hiszen a fő feladat nem a miénk volt. Köszönöm szépen, Rigádó, és akkor a módosítók a beterjesztésének látják a határidejét, aztán utána szavazunk majd április 25-én és június 22-én fogunk valószínűleg szavazni a plenárison a jelentésről. Kedves kollégák, ennyit akkor erről a jelentésről, most pedig visszaugrunk a 9-es napi rendi pontunkra, mégpedig a Brexit kérdéséről folytatunk egy eszmecserét akkor most. A ö, szakbizottsági elnököknek az elnöki ülésén több kollégával tárgyaltam, beszéltem így Verhofstadt úrral is, aki ugye a parlament részéről felelős a Brexit tárgyalásokért, és Michel val is, aki pedig az Európai Bizottság, illetve az Uniónak a részéről felelőse témáért. Na most ö, azt gondoljuk, hogy az Európai Parlament egy első állásfoglalás fog majd jóval hagyni, mihely hivatalosan beterjesztett az, Euró- az Egyesült Királyság a kilépési szándékát az 50-es alapszerződési cikknek a függvényében. Úgy tervezzük, hogy az áprilisi első plenáris ülésen fogjuk ezt ö, megszavazni. Ugye ö, úgy jelezte Theresa May, hogy ö, május, vagy illetve március 29-én fogja beterjeszteni a hivatalos előterjesztésüket. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk is egyértelmű üzeneteket fogalmazzon meg azon témákban, amelyekben illetékesek vagyunk, ezek után pedig nyilvánvalóan fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy csere minden szakbizottsági szempontból, természetesen ennek az elvárásnak, illetve felvetésnek elegetett. Éppen ezért erre most, mármint szót kerítünk most arra, hogy egy első cserét folytassunk e témában, és a különböző koordinátokat fogjuk meghallgatni, illetve a kollégáknak akarsz hozzászólni? Milán Madúria szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát csak kevés dolgot tudok ehhez, és szeretnék ehhez hozzáfűzni, mert a Ferhofstadt féle dokumentum egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon észszerű dokumentum, ahol egy nagyon komplex témát kísérenek meg három fejezetre bontva lebontani, hiszen valljuk be a halászat azért egy nagyon átfogó komplex terület. Hagy emeljem ki, hogy a vizekhez és a piachoz való hozzáférés között egy kapcsolatot hoznak létre. És nagyon lényeges az is, hogy az európai államokra milyen hatással lenne a Brexit. És mindjárt be is fejezem, arra is utalnék meg, hogy nem a mi szakbizottságunknak az asztalára tartozik kizárólag ez a téma, hanem a gazdasági szakbizottság is foglalkozni fog vele. A bizottság pedig a tárgyalások során ki kell, hogy tartson amellett, hogy a halászatba beruházókat mindenképpen védeni kell, nem szabad akadályokat görgetni ezek elé, a beruházók elé. Úgyhogy én a magam részéről, illetve a frakcióm nevében is azt mondhatom, hogy jól érzem magam ebben a szerepben, és bízom abban, hogy a jövőre nézvést egy kiegyensúlyozott pozíciót fogunk tudni elfoglalni és létrehozni, és jó kilépési megállapodást tudunk kötni, ami tényleg kevésbé fájdalmas, nem drámai, hanem kiegyensúlyozott. Madame Rodust. Ja, Köszönöm szépen. Én ugyan nem vagyok koordinátor, de a saját frakciómban a Brexitét én vagyok a felelős, mint téma. Először is Allennek szeretnék köszönetet mondani, hogy az elnökök értekezletén ilyen erősen foglalt állást. Szerintem ez nagyon lényeges, és üdvözlendő, és a jövőben is nagyon intenzíven kellene itt a szakbizottságon belül is tárgyalnunk és eszmét cserélnünk a Brexitről, olyan módon, hogy minden képviselő társunk részt vesz ebben. Valóban a kikötők és a vizekhez való hozzáférés egy nagyon fontos kérdés, ez a főtárgyalóknak is lényeges kell, hogy legyen. Mondok egy példék, Ulan sumer 75%-ban, mint kikötő, a brit vizekhez való hozzáféréstől függ. Tehát pontos tervet kell felállítanunk, hogy a jövőre nézve mit várhatunk és a halászati iparágra is, mondhatnám Rügent, mint német példát, 6 öt 5 hering gyakorlatilag brit vizekből származik. Ez nagyon nagy arány. Úgyhogy tényleg el kell ezen gondolkodnunk. Aztán a nagy-britanniai feldolgozóipar az EU-ból bevitt, importált halaktól függ. Ez korábban nem volt annyira látható, de a halászokkal is le kell ülnünk tárgyalni, mert sokszor az a benyomásom, és valószínűleg nem én vagyok ezzel egyedül így, hogy a britek még nem is teljesen eh, vannak tudatában annak, hogy mi vár rájuk. Unglaublich stark integrierter Sektor ist, umso wichtiger ist es, dass er nicht... Und Nagyon fontos, hogy eh, egy olyan területet, ahol több tíz évnyi munkát investáltunk a halászati ágazatba, a halászokat illetően. Most ne szedjük szét, mert amint, ha így járunk el, akkor nagyon sok más halász megélhetése veszélybe kerül. Nem szabad itt hagynunk, hogy divergáljanak az érdekek, egyben kell tartani a sorainkat is, és az érdekeket is. Persze tudom, hogy vannak olyan érdekek, amelyek egészen másra helyezik a hangsúlyt, és másfelé orientálódnak, de közösen kell biztosítanunk azt, hogy a jogi keret amennyire csak lehetséges, az érvényben, hatályban maradjon. Tehát én továbbra is szívesen dolgoznék ezen nagyon intenzíven, és bízom abban, hogy itt a szakbizottságon belül is intenzív vitát folytatunk mindenről, hiszen nagyon sok minden forog kockán. Köszönöm. Monsieur Thank you, Alan. Köszönöm, Ellen. Rövid leszek, mert a véleményem eléggé közvetlen a közös halászati politika egy cínikus dolog, amely mindenképpen káros Nagy-Britannia számára. Én úgy hívom a közös halászati politikát, mint az ellopott tenger. 40 év igazságtalanságot hagyunk most ott. Mi Nagy-Britanniában igazából csak is annak örülünk, hogy visszakapjuk a tengereinket és a szuverenitásunkat és egy különleges gazdasági zóna leszünk. Visszavonunk, visszavonulunk a közös halászati politikából, visszavonulunk mindenből, ami az Európai Unió, és visszakapjuk, ami a miénk. És teljes mértékben elutasítjuk a közös halászati politikát. És nézzük meg, hogy mi lesz. Teljes mértékben elutasítjuk ezt a szöveget, és azt követeljük, hogy senki más ne szóljon bele a dolgainkba. Itt igazából a szakbizottság többségének a szövege ez, de mi teljes mértékben elutasítjuk. Technikailag pontos, de igazságtalan a szöveg. És úgy gondoljuk, hogy a szakbizottság tagjai szégyeljék magukat, hogy egy ilyen anyagot hoznak létre, amelynek a megosztott vizek a címe. Nem megosztottak a brit vizek. Az Európai Unió közös halászati politikája ártani fog mindenkinek, nem fenntartható, és nem veszi figyelembe a jövőt. Ennyire egyszerű ez a dolog. És Nagyon kár, hogy a britek belementek valamikor a közös halászati politikába, hiszen a közös halászati politika igazából becsempészte az európai jogszabályokat a brit jogszabályok közé. A közös halászati politika ugyanolyan katasztrófa, mint az egész Európai Uniós politika. Elutasítjuk az Európai Unió pozícióját, visszaszerezzük a vizeinket, visszaszerezzük a kikötőinket a saját gazdaságunk és saját polgáraink hasznára. Merci, Monsieur Huken, pour ce plaidoyer. Köszönöm szépen ezen perbeszédet, ami persze nem lep meg, és hát önök jogában állt természetesen ezt így megfogalmazni, de azt is tudni kell, hogy ez a bizonyos levél, ez a többségünk által lett jóváhagyva, nem egyhangulag, és ilyen fényben is továbbítottam a megfelelő hatóságunknak, és emlékeztetnék arra is, ha nem figyelt volna föl ön erre, de emlékeztetnék mégis erre, hogy önök döntöttek úgy, hogy kilépnek a Brex- az európai közösségből, és nem mi kértük azt, hogy önök kilépjenek a közösségből, tehát nem szabad megfordítani itt a szerepköröket. Tehát a 27 per egy ö, képlet áll fel, és a 27-ek fogják kialakítani a feltételeket, akár tetszik ez önnek, akár nem. Van de lesz a szó. Voorzitter, hartelijk dank. Ik ben eh, erg blij en ik vind het ook... Azt nagyon helyesnek tartom, hogy ezt a témát napirendünkre tűztük. Igazság szerint én akartam, hogy ide kerüljön, de egyetértek azzal, ami most itt elhangzott. Elnök úr, a halászat. Hát eszembe jut egy, egy olyan esemény, amikor egy óriási eseményen ott voltak a meghívott halászok, a szakértők, tele volt tényleg az egész fórum, a közigazgatás részétől is képviseltették magukat, és ők mondtak egy pár dolgot, amit a jövőben meg is fogok önökkel osztani. De miről is van szó? Prioritás kell, hogy kapjon a halászat a jövőben a tárgyalások során. 83. pont kettes, 83. oldal 2 pont, A pont, nem ez az helyes eljárás, az elején kell, hogy legyen, nem valahol hátul. Mert ez egy nagyon komoly ágazat. Aztán a hozzáférés a vizekhez is nagyon-nagyon fontos. Hollandia 60%-át fogja ki a teljes volumennek ebben a gazdasági zónában, más országokban valahol 30% a volumen, Közben fordítva, Nagy-Britannia csak 20%-ot fog ki a mi vizeinkben. Tehát szeretnénk ebből kihozni valamit. Meg kell, hogy tartsuk a halászati jogainkat, fenn kell ezeket tartani, és hát ennek már most is vannak szabálya, szabályai. Kvóták felosztása, közös menedzsment. Hát ezzel kapcsolatban az hangzott el, hogy ezt jól menedzseljük, megfelelő elemzések szolgálnak alapul a szabályokhoz. Az, hogy nem kaptak mindent meg az Egyesült Királyságból érkezők, hát azért ez nincs így, ez nem igaz. Jó megállapodásra kell jutnunk a közös menedzsment érdekében. Negyedik megjegyzésem a mm, tudományos együttműködést illetően ugye a halállományokra vonatkozó pontos adatokra van szükség és elemzésekre, és ezt a megközelítést, amit eddig is alkalmaztunk, mindenképpen egy olyan, ami, amely, érdem, amely megérdemli, hogy kitartsunk mellette. A piachoz való hozzáférés. Hát a seafoodhoz szükséges nyersanyagot úgymond egy, egy lényeges elem, a, a hal feldolgozási termékeknek a 70%-a jön Európába. És lehet, hogy egyfajta nyomás alá kerülünk, hogy itt utólag is még javításokat eszközöljünk a tárgyaláson, hogyha például a saját halászaink már az északi tengeren nem halászhatnak. Viszont kellenek az alapanyagok ahhoz, hogy itt is legyenek megfelelően feldolgozott termékek. Soft Brexitre van tehát szükségünk, 2019 egy fontos év a halászat szempontjából is. Úgyhogy ez lett volna az én hozzászólásom, és a következő hónapokra egyfajta brain foodot is adok ezzel. Van mint gondolkodnunk, persze nincs sok időnk. Hogyha megnézzük a takkokat, illetően a 2018-as célszámokat, hát ezeket már most rögzítenünk kell. Tehát egyfajta köztes megállapodásra kellene jutni, nem tudom, hogy ez sikerül-e, de a tervezés, a, az ütemterv, a határidők is mind-mind nagyon-nagyon nehéz kérdések. De én bízom ebben, hogy közösen sikerülni fog, és kitartunk a meglévő helyzet alapján. Ugye a középkor óta azért hál' Istennek nagyon nagyban javult a halászat helyzete, és mindannyian közös érdeke, hogy jól tudjunk dolgozni. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Itt az állásfoglalásban is benne van, amiről beszélünk, és uh, hallottuk a brit kollégánktól is a kampány szövegét. Tehát már meglátjuk, mi lesz. De mindenképpen uh, lesz egy megállapodás, és az én országomban folytatjuk az eddigi politikát, és az biztos, hogy Írországot sokkal jobban fog érinteni a Brexit, mint az Európai Unió többi tagállamát. Tehát nagyon lényeges a területi vizek védelme, és nagyon fontos, hogy az írvizeken az írhalászok tevékenykedjenek. Ahogy az előttem felszóló is mondta, nagyon, nagyon jó az, hogy keményen beszéljünk hogy visszakapjuk az ellenőrzést, és hogy mindenki a saját halait kifoghassa, de de szerintem az önök pozíció nem annyira erős, mint amennyinek lennie kellene. És a tárgyalásokon a halászati területen is nagyon keménynek kell lennünk. Én állandóan azt hallom, hogy mi hogy nagyon rossz volt Írországnak a 73-os csatlakozás, nagyon sok halász mondta ezt, és amikor ezekről a dolgokról keményen tárgyalni fogunk, akkor megnézzük, hogy milyen volt a helyzet, megnézzük, hogy kik kerültek nehéz helyzetbe. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy a ha nagy-Britannia visszaszerzi a területi vizeit, akkor elképzelhető, hogy kifogja mások előtt a halakat. Tehát eh, hosszú távon ez lesz. Tehát senki sem annyira független, mint amennyire szeretne lenni. És senki sem eh, lehet olyan kemény, amilyen szeretne lenni. Köszönöm. Peut-être, peut-être qu'avec l'aide. Lehet, lehet, hogy az űr megfigyelési eszközökkel lépünk fel, akkor meg tudjuk akadályozni az ilyen fejleményeket. Köszönöm szépen, Kadek úr. A kollégám után mondott valamit arra vonatkozóan, hogy miénk a ha mi vagyunk a sarasak, hogy elhagyjuk az EU-t, hát nekünk azt mondták, hogy ez egy kereskedelmi megállapodás, hogyha csatlakozunk ehhez a fórumhoz, nem valami, egy valami zászlóról és egyebekről. Nos, a britek egyetlen ilyen nagy közös dologhoz sem járultak hozzá. Heath miniszterelnök és Weapon haverjával hoztak itt tető alá egy csomó mindent, ami egyszerűen skandallum. Az Európai Unió tárgyalásai, mint egyensúlyra törekvők, hát ez kétlem, mert nincs egyensúly, mi nem kapunk cserébe semmit, csak elvárások támasztanak velünk szembe. Ez egy ö, ö, teljes mértékben visszaélésre alapot adó megállapodás. Aztán a koherencia, össze nem illő dolgokat ö, akarnak metszetbe rakni, a külügyi szolgálat és az EU sokszor összemosásra kerül, a közös halászati politika pedig sokkal jobban jár majd a teljes Brexittel. Hogyha valaki az EU-ban marad, akkor nyilván a közös halászati politikának is részesen marad, de ha kilépünk, akkor a skót halászok és a feldolgozás is majd a most munkanélküli skótokhoz kerül vissza. Nekünk erre van szükség, nem pedig mindenféle előírásra. Elnézést, Sturgeon képviselő, de meg kell hozni a ö, döntés, hogy mit szeretne. Egyszarvúakban gondolkodik, hát azok sem a vízen, sem a szárazföldön nem működnek, őszintén szólva. Az európai halászattal kapcsolatos szabályoknak a beszivárogtatása a, a brit szabályokba soha nem hozott jót, igazából az, sem az első, sem a második skót generációnak sem, és ez inkább az EU-nak előnyös, nem nekünk. Azt gondolom, hogy a jövőben abszolút minden téren ki kell lépnünk az EU-nak a konstrukciójából, most van itt az idő, hogy visszakapjuk a, a vizeinket, úgyhogy ez az én véleményem. Merci, mon cher David. Köszönöm szépen, kedves David. Azt mondottad, hogy hát lehetetlenség gyakorlatilag ugye megszerezni ö, mindent, ezt is, meg azt is, meg amaszt is, meg ezen kívül még a többit is. Ö, tehát mi ö, mindent megteszünk azért, hogy mindent azért ne tudjatok elvinni. Mi ezen kívül Hiszt és Theresa mét összehasonlítani egymással, hát ez egy olyan kezdeményezés, amelynek az atya te vagy. Mi ugye az egész képletben megfogalmaztuk az álláspontokat, ti is a tiéteket, ti ö, monarchiában mi demokráciában vagyunk, illetve a köztársaságban, ha bár vannak monarchiák az Európai Unión belül. Tehát a demokrácia az összekötő erő mind, mindannyiunk között, és ugye monarchia van Spanyolországban is, és szövetem demokrácia mindenütt megvan. De ugye ott van a tenger kérdése is hangzik a válasz. Ö, nak adjuk meg most a szót. Bueno. Köszönöm. már mindenki elmondta előttem, mindenki, hogy ez egy nagyon kényelmetlen téma. Én nagyon jónak tartom az állásfoglalást, csak egyetérthetek vele, és Ulrike Róduszt kollégánőnket bíztuk meg az elkészítésével, hiszen egy olyan kérdés, amely nagyon sok aggodalmat kelt. Tehát mi történik a halászattal, mi történik a megállapodásokkal, hogyha Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, ez Spanyolország számára is nagyon fontos, és a spanyol flotta számára is nagyon fontos. Hiszen ennek óriási kihatásai lehetnek. És hogyha ilyen témákat hallunk, akkor eszembe jut, hogy a demokrácia milyen nagyszerű dolog most egészen egyszerűen harcolnunk kell, és a dolgokat nem sztoikus módon elviselni. A provokáció nem segít. Úgy gondolom, hogy mérsékelten kell eljárnunk, a populizmus sem visz előbbre. Úgy gondolom, hogy végül a brit népnek és a halászatnak is az az érdeke, hogy teljesen normálisan tárgyaljunk. Fogadjuk el az állásfoglalást, a többség támogatta. Ezen kívül ennek legyen az az eredménye, hogy világos legyen, és hogy a halászat ne egy kis mellékügy legyen, hiszen a halászat nagyon fontos, a halászat súlya nagyon nagy. És az összes kérdés, a felségvizek kérdése mind-mind nagyon érzékeny téma. Igazából a tenger nem, nem egy emberi, egy országé, hanem az emberiségé. És senki sem beszélhet arról, hogy az övé a tenger. Remélem, hogy végezetül is a józan ész győzedelmeskedik, és hogy a szakbizottságunk is garantálja, hogy ezek a témák fontosak, és hogy jelezzük, hogy nagyon fontos az, hogy milyen lesz a halászati ágazat jövője, és a britek is érdekeltek lesznek egy jó megállapodásban. Tehát nem szabad olyan következtetésekre jutni, hogy a utas politika jobb. Együtt kell működnünk, és meg vagyok győződve, hogy a végén eredményre jutunk. De a halászatot nem szabad feláldozni, és nem szabad mellékügynek tartani. Jánoston, Thank you. After. President no, no, Colleagues, well, the... <laughs> Köszönöm szépen. Hát elég nagy meglepetést okozta Koburn nőrnek a meg, sajtóban megjelent gondolatai. Nem tudom, hogy ezt komolyan kell -e venni, de a három szakaszra vonatkozóan remélhetőleg majd többségi vélemény ö, találtatik a hármas bekezdésre vonatkozóan. Úgy tűnik, mintha a tényeket sorolnának fel, például a vizekhez, kitötőkhöz való hozzáférés nem külön választható. Hát szerintem ez egy vélemény, inkább másként kellett volna itt ezt megszövegezni, meg külön kellene választani, tehát az ótöbbi lett volna a jó megfogalmazás. Nem szeretném, hogyha ez a parlamenti állásfoglalásba ilyen formában bekerülne, ez nem is hiszem, hogy meglepő, és hát realistáknak kell maradnunk, a Európai Parlamentként milyen szerepet kívánunk játszani. Nincsenek illúzióim persze, hogy más képviselők hogyan vélekednek erről, akik azt gondolják, hogy az Európai Parlament az állásfoglalásával és a, az egyezménynek a, elfogadásával majd milyen szerepet játszik. 27-ekként is fent kell maradnia a parlamentnek is. Skót szemüvegen keresztül persze itt rendkívül idegesnek lehet lenni a három bekezdés kapcsán, viszont mindenképpen utalnom kell arra, hogy az egyetlen lehetőség arra, hogy bármit is átvinni ebből az itt papíron szereplő dologból majd a, a kilépési egyezménybe, hát Amennyiben hajlandóak a britek részéről, a kormány részéről ezeket belevenni, hát akkor ez a kormányon múlik. De fel kell tennem ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy vajon a brit kormány Skóciát és a, és a többiek szempontját szemlő tartva ezeket mind benyeli? Nagyon komoly tárgyalások lesznek, ez egyik oldalon ott van a brit királyság, önöknek is ott van a teljesen világos elképzelése, ideológiája, és aztán ott van ugye még a skót álláspont is. És ne felejtsük el, hogy, hogy megmarad egy 27 tagállamból álló Európai Unió a mindenkori képviselőivel. Két párt, két részes fél az, két tárgyaló fél ül le, és ők fogják kialkodni, hogy mi fog szerepelni a végleges megállapodásban. Tehát, hogy a konzervatívok már most pánikolnak arról, hogy mi szerepel itt a papíron, akkor nem tudom, hogy egyáltalán hajlandók-e ezt elfogadni, vagy akár egy hasonló irányba mutató tartalmat képesek elfogadni. De az ön személyes megjegyzéséhez, elnök úr, talán eh, azt fűzném hozzá, hogy a kicsit szúros megjegyzéseit eh, azért kontrollálja, mert a jó 27-ek azok, akik így eh, diktálják a feltételeket, ez nekem így jött át, és mi vagyunk a másik oldalon, tehát hogy mi diktálunk, és ezt mondta ön, így fogalmazott, és önök meg kénytelenek majd elfogadni. De közösen kell igazából ennek az együttműködésnek a feltételét és kereteit kidolgozni. Lehet, hogy nem pontosan fejeztem ki magam, én csak arra szerettem volna emlékeztetni, hogy az Egyesült Királyság döntött úgy, hogy elhagyja az Európai Uniót, és nem az Unió döntött úgy, hogy ki teszi az Egyesült Királyságot. Ebben az értelemben mondtam azt, hogy a tárgyalófelek egyrészt az Európai Unió 27 elő tagállammal, illetve a másik oldalon pedig az Egyesült Királyság. Tehát csak erre akartam utalni. Továbbá világos az is, hogy az Egyesült Királyságban egyes képviselők, de nem csak képviselők, hanem egyes régiói részei az Egyesült Királyságnak vitatják a Brexitnek, Brexitnek ezt a fajta megközelítését, és hát tudjuk azt, hogy Skócia többek között ugye nagyon érintett mindenben. A Brexit ezzel együtt elindul március 29-én, amikor bejelenti ezt hivatalosan a brit, illetve az Egyesült Királyságnak a ö, miniszterelnöke, és én bizakodó vagyok, remélem, hogy jól fognak zajlani majd a tárgyalások és most pedig Diana Daxnak adnám meg a szót a viszont ugye Észak-Írországnak a képviselésekben. tiéd a szó. Sorry, dreaming. Elnézést, köszönöm. Alá. Szokatlan helyzetben voltam, hiszen egy skót nacionalistát támogattam, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a nyelv és a tónus nagyon-nagyon fontos. Észak-Írországból jövök. Nagyon sokat tárgyaltunk Észak-Írországban, és ha más nem is tanultam a tárgyalásokból, azt mindenképpen, hogy roppant fontos a nyelv és a hangvétel. És Nagy-Britanniában is megfelelő nyelvet kell alkalmazni, amikor a tárgyalások zajlanak. Demokratikus döntés született, az Egyesült Királyság választó polgárai így döntöttek, és az Egyesült Királyság polgárai úgy döntöttek, hogy elhagyják az Európai Uniót. Tehát ezzel kell most foglalkoznunk. A halászat pedig az egyik ilyen téma, amelyen foglalkoznunk kell. Nagyon sok észak-ír halász aggódik hogy a pénzügyi támogatások csökkennek majd, de azok számára, akik az európai politikáról gondolkoznak, a halászat egy ikonikus téma. És arra gondolnak a halászok, hogy visszakapják a területi vizeiket, ez pedig a Brexit egyik ikonikus szimbóluma lett számos halász számára. Ezt pedig valahogy kezelni kell. A szomszédainknak is, a flottának is, és a jövőbeni kapcsolataink tekintetében is. Még egy utolsó megjegyzés. Úgy tűnik, hogy ez a szakbizottság a vizekhez való hozzáférést ugyanúgy kezeli, mint a piacokhoz való hozzáférést. Tehát ez nem olyan egyszerű. A piachoz való hozzáférés nem annyira egyszerű dolog. És igazából ezt a választást kínálják fel nekünk. Én úgy gondolom, hogy ezt egy kicsit változtatni kell majd a tárgyalások folyamán de nagyon érdekes, és örülök, hogy nem hoztam ide soha helyi vagy regionális témákat. Köszönöm. Szilvágyan. Ez így igaz, ilyen valóban unikák kíván még hozzászólni, ugye? Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Coburn úrra reagálnék, de hát már nincs itt, mint ahogy sokszor így van ez, úgyhogy a UKIP-hez kellett megint eljutnom. Ugye Farázs úr is teljes jogú tag volt itt a szakbizottságban, amikor a közös halászati reformot kidolgoztuk. Egyetlen egyszer láttam itt a szakbizottságban, sem az árnyékjelentéstevői munkálatokban nem vett részt, és a tartalomhoz sem járult hozzá. Nos, ez a bizonyos Farás úr a népszavazásra való felszólításnál újra és újra azt mondta, hogy csúnya-csúnya, ronda ügy az európai halászati politika, tajtékozva mondta mindezt el, viszont... Rödet. Tocasszony viszont részt vett benne, és éppen itt mondta el, hogy nagyon figyelnünk kell a nyelvezetre, a hangsúlyra. De nagyon örülnék, hogyha a jukipesek is meghallgatnák ezt, és nem valami szélső jobboldali dumával ö, nyitnának. Hogyha pedig a munkahelyekről van szó, akkor azért mondjuk ki az igazságot, még ha Coburn nincs is itt. A feldolgozó iparról lévén szó, tudjuk, hogy 86%-a ennek a területnek az Európai Uniótól függ. Tehát a ipar 86%-a függ az európai piactól. Úgyhogy Kobornul, aki ugyan nincs itt, tőle kérdezem, hogy hogyan kívánják fenntartani ezeket a munkahelyeket, ha nem tudnak szállítani az EU-ba. Tehát összefoglalva, arra kérem önöket, hogy végre a tényekre támaszkodva érveljenek, és nem a szélső jobboldali szlogenekre támaszkodva. Köszönöm. Merci, Madame Köszönöm szépen, Rodust asszony. A populizmus az lehet ö, bal, jobboldali is, akárcsak baloldali elnézést ezért a megjegyzésre, de így gondolom. És Diana-nak igaza van. A szavak, a nyelv, a nyelvezet és a hangszín, a hangsúlyok egyaránt fontosak, és ezt önök pontosan tudják ott Észak-Írországban, mert hogy számos tárgyalásban volt részük. És valóban azt hiszem adott esetben arra is szükség van, hogy erős szavakat használjuk a kellő hangsúlyokkal, főként akkor, főként akkor amikor a tárgyalóasztal körül nagyon határozott személyek ülnek. És világos az, mindenki elfogadta azt a következtetés, hogy nagyon nagy hatása lesz a halászati tevékenységre a Brexitnek. De a kérdés az, hogy ezt hogyan képzeljük el ezt a kilépést? Egy hard Brexitet, vagy egy soft Brexitet képzelünk el? E tekintetben az Egyesült Királyságnak kell kezdeményezni, hogy ő hogyan gondolja el ezt a kérdést. Hard módon, kemény megközelítésben, vagy pedig egy soft megoldásban gondolja ezt el. Világos kell, hogy legyen az, hogy a másik oldalon viszont egy hard Europe lesz szembe a, egy hárd ö, lyukával, ha ö, így lépnek fel. Világos az, hogy ki fogunk állni az Európai Uniós érdekek mellett csak úgy, pontosan úgy, mint ahogy az Egyesült Királyság is kiáll majd az Egyesült Királyság beli érdekek mellett. És úgy gondolom, hogy felelős személyként mindent meg kell tennünk, hogy sikere vigyük ezt a tárgyalás folyamatot. Ami pedig konkrétabban illeti a halászatot, a kettő dolgot szeretnék, vagy több dolgot szeretnék elmondani. Először is a szabad hozzáférése az uniós hajóknak, az uniós vizekhez, ez egy alapító tétele ez a halászati közös politikának. És ö, ugye jelenleg a britek halászhatnak az európai egyedvizeken, és az európaiak ugyanígy a brit vizeken, de emlékeztetnék arra is, hogy bizonyos flották Európában, nem is tudom már ki mondta ezt Carlos talán, szóval több mint 50 ban ki vannak téve bizonyos halászatok a fogásoknak a ö, brit vizeken való ö, ö, halászati tevékenységnek. Ö, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, a kettő persze összefügg, hogy hogy a, hogyan férnek hozzá a brit termékek az európai piacokhoz. nagybából 65 százaléka a brit halászati termékeknek exportra kerül, még pedig az európai piacokra vám illetékfizetése nélkül. Ha hard Brexit mellett döntenek, akkor természetesen ez azzal járna, hogy a vám illetékek is újra érvényesülnének. A tárgyalás nyilván, hogy erre is ki kell, hogy térjen a kezelése ezen ügyeknek nagyon szorosan összefügg a különböző altételeivel, és nyilván való az is, szóval hogy is mondjam, én nem vagyok sem optimista, sem pessimista. Én olyan vagyok, mint Jean Monnet, ugye az európai egyik alapító atya, ő, atyája, tehát határozott vagyok. Határozott vagyok, és ö, úgy gondolom, hogy egy win-win szituációt kell előidéznünk, azaz mindenki nyertesként kerüljön ki ebből a folyamatból. Ez lehetséges, és ez az uniónak az érdeke, csak úgy, mint a nagy, az Egyesült Királyságnak az érdeke akiket érdekel, kedves kollégák, 14 és 15 óra között a halászati tevékenység szakértőivel fogunk ülést tartani a Brexit következményeiről. Szabad a belépés. Jó étvágyat kívánok!